Ja, liebe liebe... Kedves kollégák, kedves képviselőtársaink, az időpénz. És hogyha megpróbálnánk, hogy addig várjunk, ameddig eh, a képvisel, az itt meglévők fele képviselő eltartana egy ideig. Mindenkit üdvözlök, de elsősorban is az Európai Számvevőszék elnökét, volt kollégánkat, Klaus Henner Lénét üdvözlöm itt körünkben, akinek eh, gratulálhatok, hogy megválasztották ezen fontos eh, pozícióra. Kedves Léne úr, gratulálok ehhez, minden jót. Tudjuk, hogy reformok zajlanak a számvevőszéken belül, és eh, amikor novemberben meglátogatjuk a számvevőszéket, akkor biztos, hogy elmélyült eszmecserét folytatunk majd. Üdvözlöm az éves jelentés bemutatása kapcsán a vendégeinket, Georgieva asszonyt, az Európai Bizottság alelnökét. Tudom, hogy mást tervezett, de rossz hír érte, és ezért ide jött, de mi örülünk ennek a rossz hírnek, hiszen ilyen módon együtt tudunk működni egy még jobb pénzügyi igazgatás érdekében tudunk dolgozni. Az európai szintére minden jót kívánunk, számolhat velünk, számíthat ránk. Elnézést szeretnék kérni a mai nap miatt. Én már a sörsátorra öltöztem. Meghökkentett a meghívás 6-800 ember előtt kell egy hatalmas rendezvény sátorban az Európai Unióról beszélnem, ezért délben el kell mennem. De alelnök kollégám veszi majd át az ülés vezetését. Még egyszer szeretettel üdvözlöm itt a kollégákat, és az Európai Számvevőszék elnökének adom meg a szót, Léne úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is meg szeretném köszönni a megválasztásomhoz való gratulációját önnek, de persze minden szakbizottsági tagnak, illetve a biztosnak is, akik írásban is gratuláltak nekem, ezt nagyon barátságos gesztusnak tartottam. Biztosak lehetnek abban, hogy én is nagyon érdekelt vagyok abban, hogy a már ideig is jó együttműködést folytassam, e esetleg javítsam. Tisztelt elnökasszony, alelnökasszony, kép, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismertethetem önökkel az Európai Számvevőszék 2015-ös jelentését az első olyan évben, sőt hónapban, amikor én állok elnökként a számvevőszék élén. A 2015 év vége óta olyan időszakot élünk, amikor a történések alapjaiban rengetik meg az Európai Uniót, és önvizsgálatra késztetnek bennünket. A mindenkit foglalkoztató kérdés, miért fordít hát az, Unió oly sok polgár az európai projektnek? Véleményem szerint erre a kérdésre a válasz részben az, hogy mi, az európai intézmények bizonyos mértékig elveszítettük a polgárok bizalmát. <clears throat> Az elkövetkező hónapok és évek egyik legnagyobb kihívása az Unió számára az lesz, hogy visszanyerje ezt a bizalmat. Úgy gondolom, hogy az Európai Számvevőszék fontos szerepet fog játszani ebben a folyamatban. A következő néhány percben tehát szeretnék egyrészt előre tekinteni a teendőinkre, másrészt visszatekintve ismertetni a 2015-ös jelentésünk tartalmát és megállapításait. Nyilvánvaló, hogy változásra van szükség de bármilyen alakot is öltsön a reform, a változások, ezeknek szilárd pénzügyi alapokra kell őket helyezni. Akár 28 tagja van az uniónak, akár 27, a gondos pénzgazdálkodás ugyanolyan fontos marad. A számvevőszék véleménye szerint itt négy tényező bír különös jelentőséggel. Először is az uniónak megbízhatóan kell vezetnie a könyvelését. Az emberek nem fognak megbízni bennünk, ha nem hiszik el, hogy gondosan kezeljük a pénzüket, és hogy erről megfelelően számolunk be. A 2015-ös uniós beszámoló a nemzetközi standardokkal összhangban készült el, és minden lényeges szempontból valós és hű képet ad. Ennek köszönhetően ismét hitelesítő véleményt adhattunk annak megbízhatóságáról. Az idén és az elkövetkező években fizetendő összegek azonban továbbra is magasak. A bizottság nem készített az elkövetkező 7-10 évre vonatkozó cash flow vagy pénzforgalmi előrejelzést. Egy ilyen előrejelzés lehetővé tenni, hogy az érdekeltek fel tudjanak készülni a későbbi fizetési igényekre és költségvetési prioritásokra. Ez hozzájárulna a bizalom helyreállításához. A bizottság által készített középtávú fizetési előrejelzés ugyanakkor helyes irányba tett lépés. Másodszor, az uniónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a pénzügyi szabályokat helyesen alkalmazzák. A jelenlegi uniós költségvetésbe befolyó és onnan kifizetésre kerülő pénzeszközök nyilvántartása pontos, a kiadásoknál azonban elsősorban a tagállamokon belül továbbra is túl sok a hiba. A szabálytalanságok szintjét mérő becsült hiba arány a 2015-ös kifizetések esetében 3,8%. Ez nagyjából hasonló a korábbi évek szintjéhez, de még mindig meghaladja a 2%-os lényegességi küszöböt. A legmagasabb hibaszint ismét illetve hát ez a lényegességi küszöb. A legmagassági hibaszint ismét a gazdasági, társadalmi és területi kohézió területét érinti 5,2%-kal, valamint a versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért területét jellemeztem 4,4%-kal. Az igazgatási kiadások területén számítottuk, a legalacsonyabb becsült hibaszintet 0,6%-ot jó hír, hogy a tagállami hatóságok és a bizottság által végrehajtott korrekciós intézkedések kedvezően befolyásolták a becsült hibaszintet. Ellenkező esetben az bizony túllépte volna 4%-ot. A bizottság ezen kívül elemzi a potenciális jövendőbeli korrekciós intézkedések 2015-re várható hatását is. A bizottság tett tehát ugyan lépéseket a kockázatokat és a korrekciós intézkedések hatásait vizsgáló elemzések javítására, ám ezen a téren még továbbra is van tennivaló. Dicséretes teljesítmény lennem, ha el, elég pénzt sikerülne visszafizettetni ahhoz, hogy a hiba szint 2% alatt maradjon. Mi azonban továbbra is úgy gondoljuk, hogy jobb megelőzni, mint gyógyítani. Az európai adófizetők sokkal jobban járnának, ha a bizottsági és tagállami kiadásoknak a mostaninál nagyobb részét már eleve nem megfelelő módon hajtanák végre, már eleve megfelelő módon hajtanák végre, és nem kellene a hibák feltárása után az érintett összegeket fáradtságosan, idő és költségigényes módon visszatérítetni. Ha a bizottság, a tagállami hatóságok, illetve a független könyvvizsgálók megfelelően felhasználták volna a rendelkezésükre álló információkat, akkor hibák jelentős részét még a kapcsolódó kifizetések folyósítása előtt mellőzhették, illetve feltárhatták és kijavíthatták volna. Eredményeink azt jelzik, hogy a kiadási programok jobb megtervezése révén csökkenteni lehetne a hibák előfordulását. A hibaszintet legjelentősebb módon talán a kockázati profilok eltérő volt a befolyásolja. A költségtérítés alapú rendszereknél az unió támogatható tevékenységekkel kapcsolatos költségeket térít meg a kedvezményezettek által készített költségnyilatkozatok alapján, míg a jogosultság alapú rendszereknél a kifizetés bizonyos feltételek teljesülésé alapán történik. A költségtérítéses rendszerek esetében a hiba arány több mint kétszeres, 5,2%-os, mint a jogosultság alapúak esetében 1,9% ez. Az emberek nem tudnak egy olyan rendszerben megbízni, illetve nem, nem szabad elfelejteni ugyanakkor a performancia, hatékonyság szempontját is, és a különböző hatékonyság különböző kockázattal jár. A kiadási programok jobb kialakításával csökkenni fog a hiba szincs, így az emberek nagyobb bizalomban használják majd a programok lehetőségeit. Ami egyszerűbb, abban kevesebb hiba jelenik meg. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Ma, amikor sokak számára nem magától értetődő a jólét, polgártársainknak tudniuk kell, hogy az ő nevükben kiadott minden egyes eurót vagy forintot már eleve megfelelő módon költenek el, és a lehető legjobb hatást érik el általa. Ez azt is jelenti, hogy elegendő forrást lehet az elfogadott politikai prioritások megvalósítására irányítani, még elegendő tartalék marad a válság esetére is. A jelenlegi szabályozás mellett mindkét kihívás rendkívül nehéznek bizonyult. Ezen okok miért jelentette ki elődem, hogy teljesen új megközelítésre van szükség. Korai volna még arról beszélni, hogy valósággá válik-e ez, és ha igen, mikor. De az tény, hogy már túl vagyunk a jelenlegi kiadási tervek félidős értékelésén. Ez az értékelés tartalmaz a költségvetési rugalmasság növelésére és a pénzügyi szabályok egyszerűsítésére irányuló jogalkotási javaslatokat. A számvevőszék kellő időben véleményt fog nyilvánítani ezen javaslatokról. Üdvözöljük az Európai Bizottság ismételt felhívását arra, hogy az eredményekre kell összpontosítani. Továbbra is hiányzik azonban az optimális fén, pénzfelhasználás vetületem, és ez a kérdés elvezet a harmadik tényezőhöz, a gondos pénzgazdálkodás témájához. A polgárok azt akarják látni, azt akarják megtapasztalni, hogy az EU optimálisan használja fel a pénzeszközöket, azt kell érezniük, hogy jobban járnak, mintha csak saját tagállami hatóságaikra hagyatkoztak volna. De vajon az unió projektjeit az optimális pénzfelhasználás jellemezte 2015-ben? Reálisak voltak azok célkitűzései már a kezdetektől fogva? Észszerűek voltak a felmerülő kérdések? És világos volt-e, hogy mivel kell összevetni ezt az észszerűséget, költségesebb vagy kevésbé költséges volt a program, illetve a projekt, mint eltérő irányítási szint mellett lett volna. Nos, ezekre a kérdésekre mindaddig nem lehet egyszerű válaszokat adni, amíg megfelelő beszámolási szabályok nem lépnek érvénybe. Idén azt a kérdéskört emeljük ki, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a bizottság, amikor beszámol a Horizon 2020 kutatási és innovációs kiadásainak eredményeiről. A Horizon 2020 kapcsán megállapítottuk, hogy bár a hetedik kutatási keretprogramhoz képes történt javulás, a bizottság továbbra is csak korlátozott mértékben tudta azonban a program teljesítményét nyomon követni és arról beszámolni. Jobban tisztázni kell, hogyan kapcsolódik össze a bizottság tíz új politikai prioritása, és az Európa 2020, illetve a Horizon 2020 stratégiai kerete. Az egyértelműség hiánya az más uniós tevékenységekre is hatással lehet. Ez az az általános probléma, hogy a konkrét intézkedéseket egy stratégia lépéseire kell lebontani, és ez nem mindig kapcsolódik össze. A bizottság által a teljesítmény mérésére használt mutatók terén történt némi haladás, de továbbra is megfigyelhetőek hiányosságok. A bizottsági főigazgatóságoknak jobban ki kellene dolgozniuk az irányítási vagy menedzsment célkitűzéseiket. Még, mondom még egyszer, kedvezően értékeljük azt is, hogy a bizottság a félidős értékelés keretében az uniós költségvetés végrehajtásáról és irányításáról történő beszámolás egyszerűsítésére és integráltabbá tételére hív fel. Mi azt is kimondtuk, hogy ha a pénzfelhasználás nem optimális, akkor további lépéseket is kell tenni. Jelenleg, ha egy pénzösszeget a szabályoknak megfelelően költöttek el és helyesen számoltak el, pont került a történet végére. Pedig az igazi történet csak ezután kezdődik. Az optimális pénzfelhasználás eléréséhez valós ösztönzőkre van szükség. Önmagában az sem elég, hogy teljesülnek a kiadási célok, és nem történik szabálysértés. Hiszem, ha minden pénzösszeggel elszámolnak, és minden szabályt betartanak, az még nem szavatoljam, hogy az uniós támogatású projekteknél optimális a pénzfelhasználás. Ha az emberek számára nem világos, hogy hasznát látják-e a rendszernek, akkor mi nem is várhatjuk el, hogy megbízzanak ebben a rendszerben. Világosan kell látniuk mind a fogható eredményeket, mind a ráfordítást. A kettő viszonyát azt, hogy milyen ráfordítással milyen érték jött létre, sokkal egyértelműbbé kell tenni. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Nincsen bizalom, átláthatóság és bizonyosság nélkül. Ez a negyedik tényezője a gondos pénzgazdálkodás elemének. A bizottságnak a megfelelő témákról kell beszámolnia a parlament és a nyilvánosság előtt, és amiről beszámol, azt megfelelően független könyvvizsgáló által is ellenőrizni kell. A nem közvetlenül az unió költségvetéséből finanszírozott és az általunk nem ellenőrzött pénzügyi eszközök szélesebb körű alkalmazása azonban mind az elszámoltathatóság, mind az uniós szakpolitikák és műveletek összehangolása szempontjából nagyobb kockázatot rejt magában. Ellenőrzéseink nem csak független bizonyosságot nyújtanak, hanem alkalmat kínálnak arra is, hogy ajánlásokat tegyünk az uniós pénzügyi irányítás javítására nézve a bizottság nagy arányban elfogadja és végre is hajtja ajánlásainkat. Tagállami szinten azonban, noha a tagállamok a részükre tett javaslatainkat észszerű mértékben magukévá teszik, a hivatalos nyomon, követi, nyomon követés mélységében nagy különbséget tapasztalunk. Ebből adondóan a nemzeti szinten kevés jelmutat arra, hogy változások történnének a politikában, politikában és a mindennapi gyakorlatban. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, az unió pénzgazdálkodása javításra szorul. Az uniónak megfelelő reformokat kell végrehajtania, mégpedig minél hamarabb. A döntés nem lehet sokáig halogatni, a számvevőszék meg fogja tenni a bizottság javaslataira vonatkozó megjegyzéseit és javaslatait, és készek vagyunk azok további megvitatására. Ha olyan pénzügyi rendszert akarunk létrehozni, amely képes visszanyerni az unió polgárok bizalmát, akkor az unió intézményeinek együtt kell működniük ebben, bízom benne, hogy képes vagyunk benne, és mi a ránk háruló szerepet mindenképpen ellátjuk. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni a számbevőszék összes tagjának a 2015-ös éves jelentése kapcsolatos munkáját. Ez egy nagyon kellemes kontülés lesz önök számára, hiszen minden alelnök elnökölni fog, nem sokára ugyanis átadom az elnöki széket Vónórnak, úgyhogy itt lesz önökkel az összes alelnök, előbb-utóbb, legalábbis átmenetileg, láthatják tehát, hogy milyen fontos számunkra ez az ülés. Most megadom a szót Krisztelina Georgieva alelnök asszonynak. Köszönöm, hogy itt van, és köszönöm, hogy ilyen aktívan részt vesz a múlt évi mentesítés nyomon követésében, és hogy ilyen szorosan nyomon követi a szembevőszék munkáját ön is, velünk együtt köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon üdvös fejlemény, hogy a szakbizottság ilyen aktív a mai ülésen, az elnök és az alelnökök szintjén, de ugyanez a helyzet az Európai Bizottság esetében is. Nagyon komolyan vesszük ezt a témát, és lehetőségként tekintünk a mai ülésre, hogy tanuljunk a számbevőszéktől, és mi is javítsunk a munkavégzésünk mikéntjén. Léne úr, azt hiszem igaza van, közösen harcolunk a polgárok érdekeinek megvédéséért, közösen védjük ezeket az érdekeket, és természetesen a tagállamokkal való együttműködésben is ez a főbb, legfőbb elvünk. Ez az első ilyen formális ülésünk, ezt üdvözlöm, volt már egy első informális találkozónk is, és szeretném elmondani, hogy a bizottság részéről mi szeretnénk folytatni az eddigi konstruktív együttműködést a szembevőszékkel. Caldeira elnök úr elnöksége alatt nagyon konstruktív volt az együttműködés, és gondolom az ön elnöksége alatt is így lesz. Úgy gondolom, nagyon fontos ez a konstruktív együttműködés, főként amikor a számbevőszik ajánlásairól van szó, ezeket mindenképpen integrálni kívánjuk a bizottság munkájába, munkamódszerébe. Nagyon hálás vagyok az, azért, hogy a szembevőszék sorban a 9. évben megállapította a költségvetés megfelelő végrehajtását. Szeretnénk ezt a jövőben is így, ilyen módon folytatni. Szeretném egyébként röviden méltatni a bizottsági munkatársak munkáját is, hiszen nekik is köszönhető, hogy ilyen megfelelően hajtjuk végre a költségvetést. Röviden reflektálnék a hiba arányra. Ahogyan Léne úr elmondta, 2015-re vonatkozólag 3,8%-os a hiba arány. Régóta most történik először, hogy 4% alatt vagyunk, ami a hibarányt illeti, ez pedig tükrözi egyébként az elmúlt évek tendenciáit, ugyanis az évek során azt láthattuk, hogy a hibaarány folyamatosan csökken. Ezt nem tekintjük nyilvánvalóan magától értetődőnek, tudjuk, hogy folytatni kell az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket, de ez mindenképpen egy pozitív fejlemény, és úgy hiszem ezt fontos ehelyütt megjegyezni honnan is jön ez a csökkenés, minek köszönhető. Javulás történt a kohézió és a természeti erőforrások, valamint a mezőgazdaság területén, és köszönöm a számvevőszéknek azt a fontos megállapítást is, Mi szerint? a visszatérítésektől való elmozdulás hozzájárult ehhez a tendenciához felerősítette azt, miért olyan fontos ez, mert ez egyfajta iránymutatás arra vonatkozólag, hogy milyen úton kell tovább haladnunk. És elkötelezett vagyok amellett, hogy ebbe az irányba haladjunk tovább a jövőben is. Az adminisztráció területén, az igazgatás területén továbbra is nagyon alacsony, 0,6%-os a hibaarány, ez fegyelemről tanúskodik, továbbra is ugyanilyen fegyelmezettek kívánunk lenni a jövőben is. Természetesen fontos szem előtt tartani azokat az ajánlásokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan tudunk még jobban dolgozni, még több javulást elérni, miközben látjuk azt is, hogy mit értünk el eddig Látni kell az eddigi eredményeket, és látni kell azt is, hogy melyek azok a területek, ahol még jobban teljesíthetünk. Léna úr egyik nagyon fontos megállapítását idézném. Itt a megelőzés jobb, mint utólag orvosolni a problémákat. Ennek jegyében együtt kívánunk működni a tagállamokkal, hogy azonosítsuk, idejekorán azonosítsuk a hibakockázatokat, és megelőzzük a hibákat. A szenvedőszéknek igaza van, amikor azt mondja, hogy még van tennivaló ezen a téren. Meg kell előzni a hibákat. Hogyan tehetjük ezt? Nos, először is továbbra is alkalmazni kell azokat az eszközöket, amelyek felhívják a figyelmet a hibarányokra. Ezek a kifizetések felfüggesztése, a menedzsment ellenőrzése és a rendszer feletti kontroll. Emellett korrekciós lépésekre is szükség lesz a jövőben is, ahogyan azokat alkalmaztuk a múltban is. A korrekciók nem csak arra jók, hogy a források visszakerüljenek az adófizetők kezébe, vagy zsebébe, ha úgy tetszik, hanem a korrekciók gyakorlatilag ösztönzőként is működnek arra vonatkozóan, hogy ne is történjenek meg a hibák. Hiszen, hogyha a kedvezményezett számára világos, hogy ha hiba, világos az, hogy hiba esetén vissza kell fizetni a pénzeket, akkor valószínűbb, hogy elkerülik a hibákat. 2,7%-os arányról beszélhetünk, ami az idei kifizetéseket illeti a visszafizetések területén. Októberben az EU-s költségvetés védelmével kapcsolatosan fogunk egy dokumentumot elkészíteni. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy az ezzel kapcsolatos vitát elmélyítsük majd. Hat térjek át most egy másik fontos tényezőre, amely fontos a polgárok belénk vetett bizalma szempontjából, ez a teljesítmény alapú megközelítés. A számvevőszék a tavalyi előadásában hangsúlyozta azt, hogy kulcsfontosságú a szabályoknak való megfelelés és a teljesítmény alapú megközelítés között egyensúlyt teremteni. Egyetértünk ezzel, a bizottságban is ezt az álláspontot követjük. Többet fogunk majd beszélni még erről a témáról, a számbevőszék jelentését elemezve, előjáróban két dolgot szeretnék azonban kiemelni. A Horizon 2020 kapcsán látjuk annak szükségességét, hogy elmélyítsük a teljesítmény elemzést, ez már most zajlik. Szeretném az illetékes biztosnak és a munkatársainak megköszönni, hogy erőfeszítéseket tesznek ezen a téren, másodszorban pedig a teljesítményt előtérbe helyezzük a kohézió területén is. Az új programok keretében a teljesítmény jóval fontosabb tényező a források allokációjánál és az eredmények értékelésénél, mint korábban volt. Biztos vagyok abban, hogy önök közül többen is ott voltak azon a konferencián, ahol a teljesítmény alapú, illetve eredmény alapú költségvetésről volt szó. Láthatták ott, hogy milyen komolyan vesszük a teljesítmény alapú, eredmény alapú megközelítést a költségvetés kapcsán. Remélem, Léna úr, hogy a harmadik éves konferencia alkalmával ön lesz majd az egyik előadónk. Haladnék tovább, és az utolsó pontra térnék át, ez az átláthatóságról és elszámoltathatóságról szól. Szeretném ismét idézni Léne urat. Az egyszerű szabályok azt jelentik, hogy kevesebb hibát követünk el, vagy követnek el. Hogy az átláthatóságot és az, az elszámoltathatóságot akarjuk megerősíteni, akkor az első szükséges lépés az egyszerűsítés. Javaslatot készítünk a költségvetési rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan. Teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy ezúttal nem engedhetjük meg magunknak, hogy elszalasszuk a lehetőséget a szabályok egyszerűsítésére. Reménykedem abban, hogy a parlament, a tanács és a bizottság megteszi a helyes lépéseket, azért, hogy a szembevőszék is láthassa, hogy igenis leegyszerűsítettük a szabályokat, és valóban az egyszerűbb szabályok kevesebb hibához vezetnek. Léna úr hangsúlyozta, hogy a költségvetés félidei felülvizsgálata során ez kell, hogy előtérbe kerüljön. És úgy hiszem, a költségvetési rendelet felülvizsgálata során esélyünk lesz arra, amiről ön is beszélt, nevezetesen a polgárok számára világosá tehetjük azt, hogy az áldozataik milyen eredményekkel járnak. Még egyszer köszönöm a számbevőszék munkáját, várom az együttműködést önökkel, és remélem közösen gondoskodhatunk arról, hogy az önök ajánlásai beépülnek a bizottság munkájába és a tagállamokkal folytatott együttműködésbe is. Köszönöm. Köszönöm szépen, alelnök asszony, és köszönöm, hogy ilyen aktívan részt vett ebben a folyamatban. Remélem, ez a tendencia folytatódik majd a jövőben is. Kedves kollégáim kapnak most szót, Vónór lesz az egyik kolléga, aki szót kap, illetőleg ő veszi át az elnöklést. Én pedig eh, jelen leszek ennyik jelentéstevőként eh, a 2015-ös mentesítés kapcsán, és utána Zeller úrnak adnám meg a szót, aki az idei mentesítés felelőse, öné a szó. Celler úr, és köszönöm szépen, most már árnyék jelentéstevői szerepemben fogok tündökölni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Léne úr, én is gratulálnék a számvevőszéki elnöki poszthoz. Kollégaként már nagyon jó volt az együttműködés közöttünk, és azt látom, hogy ebben a funkcióban is folytatódik a jó együttműködés, ahogy ez korábban is így volt egyébként. Mindig is jó volt az együttműködés a számvevőszéki tagokkal, főként Lazaró úrral. E- ezúton is köszönöm neki, nekik. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A mentesítés megítélése egy hosszas eljárásnak vet mindig véget, előtte azonban politikai elemzésnek vetjük alá az EU-s költségvetést, annak végrehajtását, Mindeközben azonban a szakbizottságunk mindig a számbevőszék szakértelmére támaszkodhat. Ezúttal és egy vaskos mű született a számbevőszék részéről a mentesítés témakörében. Köszönöm ezt a munkát a számbevőszék összes tagjának. Az idei évben úgy látom, hogy nem tudjuk egyértelműen megítélni, sem a végrehajtás helyességét, sem a teljesítmény aspektusát. Nekünk is feltűnt persze a pozitív tendencia hiba arány területén, és üdvözöljük azt, hogy a számvevőszék teljesítmény elemzést is készített az idei évben. A 2015-ös mentesítés azonban más fontos eseményekre, fejleményekre is rávilágít, vannak nehéz, problematikus fejlemények is, amelyek már megjósolhatóak voltak részben, és aktuálisan is fontos szerepet játszott, játszanak. Egyrészt a kifizetések felhalmozódása az egyik probléma. Nagyon rugalmatlan, merev a költségvetési keretünk, és így sokszor nem tudunk megfelelően reagálni a költségvetés területén az aktuális fejleményekre. Hiányzik tehát a rugalmasság a rendszerből, továbbra is azon kell dolgozni, hogy hogyan tudjuk rugalmasabbá tenni a költségvetést, és hogyan tudunk megfelelőbben reagálni a költségvetés területén is az új kihívásokra. Már a legutóbbi mentesítés alkalmával is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési költségvetés tervezés, a több éves pénzügyi keret és a politikai prioritások, tehát az EU 2020 stratégia például, az ezen területek közötti összefüggés hiánya tehát szintén problémás lehet. Zavaró lehet például egy külső szem, szemlélő számára az, hogy a többéves pénzügyi keretet elfogadjuk, mielőtt megválasztják az új parlamentet és kinevezik az új bizottságot. Így Juncker bizottsági elnök politikailag 10 éves programot, a költségvetés területén pedig 7 éves pénzügyi keretet örökölt az elődjétől, és így kellett, ezen adottságok között kellett reagálnia az új kihívásokra. Ez a tervezést, a végrehajtást, a kontrollt az EU-s programok fölött nem könnyítette meg, sőt, még nehezebbé tette ezt a feladatot. Aztán jöttek ehhez az aktuális kihívások is, az aktuális konfliktusok, gondoljunk a migrációs és menekültügyi válságra, a terrorveszélyre, a költségvetési stabilitás kérdésére több tagállamban, például Görögországban is, a terrorveszélyre Európában, illetve az EU külső határainak védelmére, valamint az oroszországi szankciók hatására. A 7 éves pénzügyi keret sem 10 éves programhoz nem illeszkedik, sem Juncker bizottsági elnök úr prioritásaihoz, ezért most ö, nagyon viharos időket élünk meg, ami a költségvetést illeti. Az operatív kiadások igen jelentős részét olyan célokra fordítottuk, amelyek a több éves pénzügyi kerethez kapcsolódnak, például 2014-ben kifizetések a gazdáknak, a kohéziós politika régi projektjei, illetve projektek, amelyek a hetedik kutatási programhoz kapcsolódnak, miközben már a programozási idősz, új programozási időszak második évében vagyunk. Az általam említett kifizetési hátralék hatalmas, az összesen 440, kb. 440 milliárd euró 10%-a még mindig nem történt, nem történt, nem, a kifizetése még mindig nem történt meg. Emellett a strukturális alapokért felelős tagállami hatóságokkal is probléma volt, miközben, mint ahogy mondom, a finanszírozási időszak, az új keret második évében vagyunk már. Ez azt eredményezheti, hogy a 2014-ben, 2020-ban a hátralék még nagyobb lesz, mint az előző finanszírozási időszak során. Ezek a körülmények egyébként közvetlenül kihatnak a kohéziós politikában tapasztalható öm, rossz kifizetési arányra 2017-re vonatkozóan, és nehéz forrásokat előteremteni a menekültügyi válság kezeléséhez is, Várhatóan a tagállamok azon gondolkodnak, el fognak gondolkodni azon, hogy a kohéziós politika átalakulásra szorul, nyilván ezzel szembe kell nézni majd nekünk is. Tekintettel arra, hogy a 2015-ös mentesítés főként régi programokra vonatkozik, a pozitív eredmények a hibarányt illetően sajnos háttérbe szorulnak. Azt látjuk, hogy a kap területén az első pillérben a hibarány nagyon alacsony, Jövőre azonban új kihívásokkal kell szembenézni, gondoljunk például a zöldítésre és más egyéb szükséges lépésekre. Várhatóan tehát jövőre a kedvezményezetteknek ezekkel a kívásokkal kell szembenézniük, mindeközben a második pillér területén a arány továbbra is nagyon magas. Itt természetesen a tagállamokkal való együttműködésre is támaszkodnunk kell, Továbbra is oda kell figyelnünk arra, hogy a hibák megakadályozása álljon első helyen, és intenzíven együtt kell működnünk a tagállamokkal és a kedvezményezettekkel is, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat szabályszerűen és célzottan költsük, költsék el. A költségvetésünk egyre fragmentáltabb is, amellett, hogy szűkös keretek között mozog. Tudjuk, hogy a Juncker Bizottság legfőbb projektje a növekedés és munkahelyteremtés területén érvényesül, például az FC révén. Az FC önmagában nem esik a költségvetés ellenőrök hatáskörébe, gyakorlatilag csak a hatás, illetve a garancia, a garanciális rész esik a mi ellenőrzésünk alá, de ezzel a garanciával még nem élt senki. A szakbizottságunk kérte már az FC eredményességének vizsgálatát. A bizottság erre vonatkozó tanulmányában azt olvastam, hogy 100 milliós befektetést tett lehetővé az FC, és ezáltal persze hozzájárult a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez hmm. is. Ez örvendetes. Azonban továbbra is elmarad az, a teljes körű értékelése az FC hatékonyságának, amire azonban szükség lenne, részben azért is, mert sokan kérik az FC folytatását. Ezért azt gondolom, hogy a számvevőszéknek az FC értékelésével is foglalkoznia kellene, és szeretném megköszönni én is a számvevőszék következtetéseit, ami a finanszírozási eszközöket illeti. Thank you, uh, Mr. Zeller. I would propose... Köszönöm szépen, Zeller úr. Most azt kérném, hogy akkor uh, Léne úrnak adjunk lehetőséget, hogy válaszoljon, illetve megkérem a uh, képviselőket, hogy kettes, hármas, négyes csoportokban kérdezzenek majd. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Zeller kollega az észrevételeit. Megerősíthetem, hogy 3,8 százaléknál tartunk 4% alatti eredmény persze pozitív trendnek tekinthető, ugyanakkor jelezni szeretném, hogy a hiba százalék kiszámításában komoly matematikai tolerancia tapasztalható, plusz-minusz 1-1,2 százalékról van szó, a 95%-os valószínűségi görbével számolva, és így persze 3,8 vagy 4,4%-nál járunk. Tehát nem mondhatjuk ki biztosan, hogy igazán javult-e a helyzet, de a trend, a több éves trend valóban pozitívnak mutatkozik. Ennyit szeretnék kiegészítő észrevételként tenni. Celler kollega észrevételeihez még annyit szeretnék hozzá, mi is szkeptikusan látjuk ezt a kérdést, azt, hogy sok éveken keresztül alkalmazzák a programokat, ugyanakkor az N plusz 1, N plusz 2, N plusz 3 kategóriában, az N plusz X problematika általánosságban a készpénzforgalom tekintetében, a cash flow tekintetében problémákat okoz, de látom a politikai kényszereket, amelyek eh, ezen eljárás mögött állnak. Ugyanez igaz az új finanszírozási eszközökre, a vegyes rendszerekre, a párhuzamos struktúrákra, ezekről mind beszéltünk, és ez igaz az FC-re is. Értem én a politikai kényszereket, amelyekből az FC mai formája létrejött, de ugyanakkor azt is kell látni, hogy nem szabad elveszítenünk a célt a szem elől, miszerint, hogy mindent eh, áttekinthetővé tegyünk. A Költségvetési Szakbizottságban az elnök egy dokumentumot állított össze, amelyben a különböző alapok és rendszereket állította össze, állították össze, és a címe az volt Galaxy of Budgets, a költségvetések galaxisa. Nem szabad tehát elfelejtenünk azt, hogy végezetül egy célt kell, hogy szolgáljunk, nem egy egyik napról a másikra, komplex a tényállás, de a célunk az, hogy minden végezetül egy csomagba kerüljön megszervezésre. Azt hiszem, hogy a pénzügyi rendelet módosítására vonatkozó javaslat az ebbe az irányba tett helyes lépésnek tekinthető. Az EFSI kérdés kapcsán kérném, hogy Lazaró kollega beszéljen a nálunk zajló munkáról. Ő nem csak az éves jelentés általános jelentéstevője nálunk a számvevőszékben, hanem az öt kamara közül abban annak az elnöke, aki az FC véleményét, FC-vel kapcsolatos véleményüket készít elő, Lazaró kollégának adnám meg a szót, ha az elnök úr egyetért my chamber. Köszönöm szépen az én az ötös ö, csoportban mi az öt állapítottuk meg, hogy az egyik elem a munkánknak. Azt tervezzük, hogy három terméket fogunk elkészíteni az elkövetkezendő hetekben. Október végéig a számvevőszék egy véleményt fog elfogadni a FC kiterjesztésével kapcsolatos javaslatról annak érdekében, hogy hozzárájungjunk és megkönnyítsük a e, vitát erről a e, szabályozásról szólóan. Ki fogunk adni továbbá egy véleményt a bizottság értékeléséről, ami összhangban van a vonatkozó szabályokkal, ez január elején lesz, és azt is tervezzük, hogy készíteni fogunk egy teljesítményvizsgálatot és egy különleges jelentést az FC-ről. Köszönöm. Okay, thank you for those, uh... Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat, és ahogy említettem, a hozzászólókat hármas csoportokban fogom elfogadni. Klavióva asszony az első, mert neki el kell havasra menni. Vajszaváma, és utána Prinszki úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ismételten nagyon köszönöm az Európai Számvevőszék munkatársainak azt a munkát, amit a 2015-ös jelentéssel kapcsolatban végeztek, ami nagyon érdekes volt számomra, amikor olvastam, a múlt évi jelentéstevő szemével olvastam, lát, látni a változásokat, és rendkívül érdekesnek találtam. A múlt évben a számvevőszék egy kísérleti tesztet végzett, hogy meghatározzon néhány 2020-as stratégiai tevékenységet, és persze az a költségvetését. Ezt szeretném kérdezni, hogy ez fog-e menni, milyen területeket teszteltek 2015-ben teljesítmény szempontból, mik az e, eredmények, és mik a megfigyelések, és mik az ajánlások. Van-e valamilyen konkrét lényegi politikai ajánlásuk? És Gergióvá azt, hogy azt kér, tenném fel a kérdést, hogy egy éves tevékenysége alatt jelentősen fejlesztette az eredménycentrikus megközelítést a költségvetéssel. A következő mentesítési időszakban lehetséges-e, hogy ezek az eredmények már alkalmazhatóak legyenek majd ez, illetve lesz-e további költségvetési rugalmasságra szükség ahhoz, hogy hozzáadott értéket teremtsünk? És mit fog tenni végül, mit fog tenni a bizottság annak érdekében, hogy a bizottsági szintjén elkövetett hibákat még tovább csökkentsék? Az egy az egyszerűsítés, a megfelelő út. Köszönöm, Szavalma kollega. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy először is gratuláljak a kinevezéséhez. Igazán jó, hogy itt ismételten üdvözölhetjük. Ez rendkívül fontos. Szeretnék köszönetet is mondani, különösen azért, hogy milyen világosan fogalmazta meg jelentését. Szerintem egyszerűen ő, üdítő volt, és ez nem csak egy óhaj, hanem én ezt komolyan gondolom, hogy az őszintesség nagyon fontos, és ez átütött az ön tájékoztatójából a hibákkal kapcsolatban, illetve hogy hogyan vizsgálják a tagállamokat. Az én figyelmem az mindig arra irányult, és a jövőben is két dologra fog irányulni. Ez pedig a pénznek a megfelelő ellenértéket kapjuk meg, és az országspecifikus információ, földrajzi vetület. Szeretnék feltenni egy konkrét kis kérdést a beszámolójában azt mondta, hogy igazi, valódi ösztönzőkre van szükségünk ahhoz, hogy értékarányos eredményeket kapjunk. Ezt esetleg talán ki tudná -e fejteni egy kicsit, és esetleg példákkal is illusztrálni, hogy tulajdonképpen mire gondol. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy csak egyet tudok érteni önnel, abban, hogy sürgősen meg el kell érni azokat a változtatásokat, amikre szükség van, mert nagyon ketyeg az óra. Köszönöm. Prinszki úr. Köszönöm, elnök úr és Léne elnök úr, engedjék meg, hogy én is csatlakozzam azokhoz, akik siket kívántak önnek új pozíciójához, és természetesen ez közös erőfeszítéseinket is tovább fogja segíteni, és hogy ön is mondta, több kérdésre is talán választ fogunk kapni, hogy hogyan is kerül elköltésre a pénz. Szeretnék rámutatni arra, amit ön általános aggodalomként fogalmazott meg, nevezetesen az állampolgárok bizalma. Ennek három aspektusa van, amelyeket szeretnék érinteni. Az egyik az, az hogy a hiba arányra koncentráljunk. Gondolja ön, hogy az állampolgárok pontosan értik, hogy mit jelent ez a hiba arány? Ebben a bizottságban már folytattunk vitát, illetve folyamatosan vitázunk, és az én álláspontom mindig az volt, hogy ez a kizárólagos hiba ö, arányra való koncentrálás és a csalásokra való koncentrálás, ez minden ö, jelentésben, előadásban mindig a központi helyet foglal el. És nekem az az érzésem, hogy ez valahogy összefügg a bizalomvesztéssel, mert ha sérül az általános kép, akkor valamennyien állampolgárok vagyunk, és felelős e, elemzőképre van szükségünk, de a teljes képet kell látni. E tekintetben felvetődik bennem, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy a harmadik fontos dolgot, a hozzáadott értéket helyezze inkább az első helyre. Gondolom, hogy az állampolgárokat érdekelné, hogy valójában mi is az a hozzáadott érték, amit sikerült elérnünk, mert ugye volt erről szó, és abban nagyon is egyetértek önnel, amit hangsúlyozott, hogy az az elsőleges probléma az az, hogy megfelelő jelentéskészítő rendszerünk legyen. Koncentrálhatunk országonként, ország specifikusan, de hogyha különböző országoknak más a jelentéstételi rendszerük, akkor nagy országoknál más a helyzet, az új országok nál ugye felvetődik, hogy nem megfelelően alkalmazzuk a pénzeket, és és hát kisebb hibák végül is lehetnek. E tekintetben a második dolog, ön is rámutatott, mennyire fontos a flow előrejelzése és a költségvetési munka az egy, átlátha, egy átfogó képkészítése. Ugye új galag, a galaxisnál időnként megjelennek újabb csillagok, trust fundok és egyebek, és ez mindig mást jelent. És lehet, hogy vannak fekete foltok is a galaxisban. Tehát itt egy átfogó kihívással állunk szemben, hogy legyen egy átlátható, világos képünk arról, hogy hogyan teljesül a költségvetés, és ugyanakkor szükség van egy analitikus elemzésére a képnek. A harmadik pedig a pénzügyi eszközök, ahogy Celler úr is megjegyezte, és amiről beszélt, az például az FC-vel kapcsolatos tevékenységek. Megvan a félidős áttekintés, megvannak a programok, de a középtávú vizsgálatkor ezekkel foglalkozhatunk. És végezetül azt kell látni, hogy milyen eszközök vannak, a, hogy megvalósítsuk azt, amit a ö, szerződések megkövetelnek. Szabadság, szociális gazdaság, területi kohézió. Tehát az ön előadása a kérdésekkel foglalkozott. Biztos, hogy itt sok kérdés van. Köszönöm szépen. Léne úr szeretne válaszolni erre a három feltét eh, kérdésre? Igen, köszönöm. Az első kérdésre Lazaró kollega fog válaszolni. A Horizon 2020 és a tesztelés kérdésére. Ő fog válaszolni. Ranova asszony a Geographical Insight kérdéséről beszélt, és arról, hogy milyen ösztönzőket kell biztosítani annak érdekében, hogy az értéket a pénzért gondolat megvalósuljon. Nos, az elmúlt két évben, nem utolsó sorban, az Ajala Szender kollég által jelzett jelentés alapján a parlament kérésének is eleget téve a földrajzi régiókra lebontott, vagy tagállamokra lebontott adatokat kérték, és ezt így átalakítottuk a munkánkat, specifikus hibaszázalékokat nem tudunk tagállamra lebontva biztosítani, mert erre technikailag nincsen lehetőségünk. A szúrópróbák nem elegendők ahhoz, hogy erre alapozva tagállamra bontott hibaszázalékokat mutassunk be. Persze, az adatokat publikálhatjuk, amelyeknek nem statisztikai érvényük, de indikatív jelentőségük van. Voltak éppen 2014 óta így is járunk el. Publikáljuk ezeket az adatokat. Pirinski kollégam a hibaszázalék jövőjére kérdezett rá. Nos, ezzel kapcsolatban van egy előzetes észrevételem. Hogyha először is megvizsgáljuk, hogy mit értünk el az elmúlt húsz évben azzal a módszertannal, amelyet alkalmazunk, akkor azt hiszem, hogy egy igazi sikertől történetről kell beszámolnunk. A 90-es években voltak időszakok, amikor még nem létezett igazi belső ellenőrző mechanizmus a bizottságnál, és nem publikáltak hibaszázalékokat, de voltak olyan ágazatok, ahol tízes számrendben mozogtak, a hiba, mozgott a hiba százalék. Jelentősen javult a helyzet. A bizottság, azt hiszem ezt nyugodtan kijelenthetem, jól működő belső ellenőrzési rendszert állított föl. Persze a materialitási küszöb alatt még nem vagyunk, de látható, hogy közép és hosszú távon igenis pozitív javulás történt a területen. A hibaszázalékok tekintetében. Ám mint hogy az elmúlt években azt is látjuk, hogy nem történt jelentős változás, és a mérőmódszer finomságában, pontosságában határaihoz érkezett, ezért nálunk belül, belül a számbevőszéken belül arról is vita folyik, hogyan lehet ezt a mérési rendszert módosítani. Egy héttel ezelőtt tartottunk egy belső brainstorming ötletbőrze ülést, zárt ülést a számvevőszéken belül. Mindezek az ötleteket egy stratégiai anyagba kell majd összefoglalni, és hogyha ez megtörténik, akkor majd ezt az anyagot a stakeholdereinkkel, a szereplőinkkel vitatjuk meg. Ez tehát a terv. Így akarunk eljárni. És hogyha mindezt megtettük, akkor majd látjuk, hogy mely reformokra van lehetőség, melyekre nincs, illetve melyeket lehet a stakeholderek beleegyezésével megvalósítani. Azon problémák, amelyeket felvetettek, ezeket mi is látjuk a számvevőszékben, és tudjuk, hogy az eszközeinket tovább kell fejlesztenünk, ezen dolgozunk, ehhez kétség nem férhet, a következő évben változások várhatók, de hogy milyen formát öltenek ezek, arra még túl korán van, hogy erről beszéljünk. Egyéb iránt az átláthatóság kérdéséről a különböző um, költségvetési struktúrák és a cash flow átláthatóságáról többen beszéltek. Látjuk a problémát, de nem tudjuk megoldani. A MFF 7 éves futamideje okán a költségvetés formáját mégiscsak meghatározzám, hogyha új elvárások, igények jelennek meg a világban, megváltozik a világ, akkor újabb rendszereket találnak ki. Ez sajnos így van, hát ez a valóság, de nem szabad a probléma fölött elsiklanunk, hogy átláthatóvá teszi ez a rendszert, átláthatatlanabbá teszi a rendszert, transzparencia kockázatokat rejt ez a rendszer, éppen ezért még egyszer mondom, a cél az kell, hogy legyen, hogy az egész egy átlátható, érthető keret közé kerüljön be szervezésre, hogy az ellenőrzést el ne veszítsük. Hogy a hozzáadott értéket hogyan javíthatjuk? Nos, azt mondhatom, hogy nem szabad a fókuszt egyoldalúlag kizárólag a compliance-re, a megfelelésre helyeznünk, hanem a performanciára is koncentrálnunk kell. Meg kell vizsgálnunk, hogy valóban végezetül arra az eredményre jutunk-e, amit el akartunk érni, és hogy sikeres -e ez an tekintetben, hogy a céljainkat akarjuk elérni. Hogyha ezt a célt tematizáljuk, és legjobb gyakorlatokat dolgozunk ki, akkor úgy hiszem, hogy ez egy olyan eszköz lehet, amelyel a hozzáadott értéket növelhetjük, hiszen egyszerre csak felismerhetővé válik, hogy a performance nem elegendő, ezen javítani kell, és ilyen módon nem lehet egyoldalúlag csak a compliance-re, a megfelelésre koncentrálni. Még egyszer mondom, a számbevőszék ezt már elkezdte, de az éves jelentés területén van még mit tennünk. Összességében ez ugyanakkor az intézmények eh, címére is megfogalmazzuk ezt a, a parlament, de hát elsősorban mégiscsak a bizottság címére megfogalmazzuk ezt, hiszen eh, ők felelnek a belső igazgatásért, úgy hiszem tehát, hogy ezáltal további hozzáadott értéket lehetne elérni, és az egyetértésével elnök úr megadnám Lazaru kollégának a szót. Thank you. Merci. Köszönöm. A speciális jelentéseken keresztül vizsgáltuk a dolgokat, és az éves jelentésben is vizsgáltuk a teljesítményeket. A hármas fejezetben az EU költségvetés eredményei kapcsán foglalkozunk a legfontosabb uniós tevékenységekkel. A múlt évben ez az Európa 2020 volt, idén a Horizon 2020, és azt tapasztaltuk, hogy a bizottságnak a képességei korlátozottak a tekintetben, hogy a Horizon 220-ast eh, eh, megfelelően nyomon kövesse. Azért, mert a eh, bizottság politikai prioritásai között átfedések vannak, nem világosak a kapcsolatok az EU 220 e és például a Horizon 220 vonatkozásában. A teljesítményeket vizsgáljuk minden olyan projektben, amiket a tranzakciótesztekben vizsgálunk azért, hogy feltárjuk a hiba arányokat. És a kohézió és mezőgazdasági programokban különösen. A teljesítményre való koncentrálásunk tovább fog javulni, és ezzel kapcsolatban szeretném egy aggodalomra utalni, amit Pilinszki úr említett, nevezetesen a földrajzi eh, megoszlás, tehát hogy egyes eh, tagállamokat ez hátrányos helyzetbe hozhat. A véleményünk szerint ez nem így van, mert a eh, földrajzi betekintés az nem tranzakciós teszt, és ott nem adunk hibarátát, hanem egy betekintést adunk, azt nem tudjuk most még megmondani, hogy milyen jellegű földrajzi betekintést fogunk végül adni, de azt meg fogjuk vizsgálni a lehetséges megoldásokat önökkel együtt, és készek állunk, és a teljesítménnyel is fogunk foglalkozni a földrajzi betekintés kapcsán. Továbbá a teljesítmény ügyében az éves teljesítményjelentés, amit a bizottság adott, ezzel nem ezt nem kaptuk meg időben, még az éves jelentésünk elfogadásához, ezért ezt nem tudtuk figyelembe venni, de egy feljegyzést ki fogunk adni ezzel kapcsolatban, még a, amikor megkezdődik a mentesítési eljárás. A bizottság készít beszámolót a fejleményekről, de egy kicsit ez nem volt teljesen kielégítő. És a hetedik keretprogram értékelése sem. Azonban végezettől ezen kérdésekkel foglalkozunk, és fogják majd tapasztalni, hogy az elkövetkezendő években lényeges javulás lesz a teljesítményi kérdésekben. Talán Georgia alelnök asszony válaszolhat a kérdésekre. Köszönöm szépen, visszatérnék más kérdésekre, amelyek felvetődtek és amit Glabajó asszony tett fel. Az első kérdés, hogy eh, miket várunk a 2015-ös mentesítéssel kapcsolatban. Először is eh, sokkal eh, konkrétabb megjelenítését a politikai célkitűzéseknek az operatív tevékenységekben oly módon, hogy tudjuk követni, a, jobban tudjuk követni a költségvetés prioritásait. A második, ez különösen vonatkozik arra, hogy a Europe 2020-as, a Horizon 2020-as prioritásainak a nyomon követését, hogy tudjuk tisztázni a kapcsolatokat ezek között, azok, amik a évi mentesítésben jelentek meg, és amik idén tovább folytatódnak. A harmadik, konzisztens felhasználása az output eredmények hatásainak. Ezt eh, terminológiaig is tisztáznunk kell, és az alkalmazásokban is, és a dokumentációnkban is, eh, tehát ezt végig kell vezetni. És a eh, negyedik, tovább kell javítani a jelentéstételt, és annak a minőségét, ahogy ezeket a jelentéseket prezentáljuk. Idén egy kritikus lépést tettünk meg, integrált pénzügyi eh, jelentés csomagot készítettünk azok a jelentések, amik korábban elaprózódottan készültek, azok most egységbe foglaltan kerülnek elkészítésre. A költségvetésnél ugye mindig az a kérdés, hogy hova kerül a pénz, hogyan részesülnek ebből, és hogyan zárjuk ki a hibákat, illetve a visszaéléseket és azt szeretném látni az idei évben, hogy ez a nagyon jelentős lépés, ez rögzítésre kerül, és az emberek érezzék, hogy könnyen értelmezhető módon adjuk át az információt. Ami a hibaráta csökkentését illeti, mit fogunk tenni? Hangsúlyoztam az egyszerűsítést, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni levonjuk a következtetéseket a számvevőszék eh, véleményéből, látjuk a pozitívumokat, ezt tovább kell vinni, a felfüggesztéseket megfelelően és korai szakaszban végezni, ennek is pozitív hatása van a hibarátára eh, többet kell fektetni a nemzeti tisztviselők képzésébe, hogy megfelelő emberek legyenek és megfelelően tudjanak fellépni, ellenőrizni a rendszereinket, és hogyha valami nem úgy történik, akkor korrekciót végzünk. Ez az az út, amit követni fogunk. És természetesen, ha szabad még azt mondanom, azt is folytatjuk, amit az elmúlt két évben tettünk. Prudens módon együttműködünk a számvevőszékkel. Nagyon fontos számunkra nem csak az, hogy elismerünk dolgokat, amikor a jelentések elkészülnek, hanem az, hogy folyamatosan egész évben tájékoztassunk. Köszönöm. A következő hozzászóló Dion úr. Köszönöm szépen. Léne óra hozzászólásában és tájékoztatójában sok mindenre kitért, és nagyon hálásak vagyunk a számvevőszéki jelentésért. Ez egy nagyon jó alap a mi munkánkhoz nem kaptunk egy üzenetet. A probléma az úgy tűnik, hogy abban rejlik, hogy a tagállamokkal van a leg, tehát a tagállamoknál lehet a legtöbb szabálytalanságot és hibarátát találni. Amikor Igen, mondhatjuk azt, hogy hangsúlyozzuk a hibák kezelését, de ebből téves kép alakulhat ki, és alááshatja a szavahihetőségét a megoldásoknak. Ha megvizsgáljuk, hogy mi is történik, például az én hazámban, Hollandiában a holland kormány, a sajtó és az állampolgárok is általában nagyon kritikusak a kiadásokkal szemben. és úgy gondolják, hogy nem megfelelően kerül kezelésre a közpénz. Különböző módszerek léteznek, de mindig vannak olyan újságírók, akik megvizsgálnak egy-egy EU-s projektet, vagy a tagállamot, és azt mondják, hogy a projekt nem megfelelően alakul, a pénzt elpocsékolták. Tehát ezen a helyzeten mindenképpen javítani kell, és azt hiszem, hogy ez egy olyan cél, amit közösen szeretnénk elérni. A tagállamokkal állandóan próbáltunk megfelelő párbeszédet kezdeményezni a nagykövetekkel itt Brüsszelben, azonban ez sosem volt sikeres. A nagyköveteknek nincs mandátumuk, tehát nem igazán tudunk lépni és intézményi változtatásokat. És felelő, ugyanakkor mi vagyunk a felelősek a mentesítés megadásáért, Tehát arra van szükség, hogy ezen a helyzeten javítsunk. Második sorban a bizottság, és ez bizonyos mértékben a számvevőszékre is vonatkozik, és ahogy Georgieva asszony is elmondta, Az új pénzügyi, új pénzügyi szabályozásban újabb kihívások lesznek a hitelek, IPA A számvevőszék jelentésével ugyanilyen típusú hibák éveken át mindig újra megismétlődnek a tagállamokban, a mezőgazdaság területén, a közbeszerzési ügyekben, szerződéskötésekben, a közbeszerzési tenderkírásokban, az igazságügy és belügyekre új összegeket kaptunk, új személyek vannak, akik kapnak uniós alapokból pénzeket, tehát választhatóan megint növekedni fog a hibáknak a száma. És úgy tűnik például, hogy Olaszországban a határőrizettel kapcsolatban a nemzeti rendőrség semmit eh, nem köze nincsen a határőrizethez. a eh, számvevőszék és a bizottságnál, amikor azt látjuk, hogy a hibák eh, rendszeresen ismétlődnek, akkor ezt már csalásként is fel lehet fogni. Jó lenne, hogyha az Olaf is egy kicsit belefolyna mindebből. Lehetnek szabálytalanságok, de azt hiszem, hogy bizalomra szükség van, és bizalmat kell elérni a tekintetben, hogy a pénz megfelelően kerül felhasználásra. A közbeszerzési szabályok egyszerűsítésre kerültek, új irányelv is szülesett, tehát nagyon nehezen érthető meg, hogy miért ismétlődnek továbbra is ugyanazok a hibák. És hogyha az Európai Parlamentre tekintünk, amelyik a mentesítést meg kell, hogy adja. A számövőszék jelentéséből azt láthatjuk, hogy a az eljárások és például a különböző pártok kiadásainak jóváhagyásánál ugyancsak vannak problémák. Tehát fontos lenne, hogy egy világosan átgondolja ezt a számvevőszék. Csineszki asszony következik, majd Szlava úr. Köszönöm szépen. Először is Gratulálni szeretnék Léne úrnak és a ö, kollégáknak. és gratulálni szeretnék a kinevezéséhez ebben a nagyon fontos funkcióba. Celle úrnak a következtetése és Pilinszki úr következtetései is egybeesnek az én következtetéseimmel, egyetértek velük és ezért csak röviden kívánok hozzászólni ami a hiba rátát illeti a 2015-ös kifizetésénél 3,8%-ról van szó, ami mindenképpen javulást jelent, azonban még így is fölötte van a küszöbértéknek. Ami e tekintetben fontos az az, hogy megvárjuk a cash flow előrejelzést a bizottság részéről, ahogy Léne úr is ezt említette, és az elkövetkező 7-10 évre terjed neki. Ha van egy megfelelő cashflow előrejelzés, akkor talán egyszerűbb lenne jele, előre jelezni, hogy milyen kifizetések lesznek szükségesek. A bizottság azonban ilyen cashflow előrejelzést még nem produkált. Köszönöm. Mr. Száz. Százszor. Köszönöm szépen. Én is minden jót kívánok Léne kollégának és gratulálok a számvevőszéki elnöki kiélen megválasztásához. Nyomatékkel meg szeretném köszönni ezt a dokumentumot a 28 tagnak és a munkatársaiknak, amelyet elkészítettek. Jó kezdet ez, látjuk, hogy, a hogy jó irányba tett lépések történtek. De először is az EU szkeptikusok és az Európában kétkedők, a UKIP, a Front National, vagy a Wilders párt, vagy az AFD irányában fontos, hogy egy határozott üzenetet küldjünk ki. Ezek itt ma nincsenek, ezen pártok képviselői ma nincsenek itt, pedig felzaklathatnák magukat az alacsony hiba százalékon, inkább a sajtóban verik a, a hangoskodnak. Ugyanakkor azt is világosan el kell mondani, hogy a hiba százalékok nem csalásra vezethetők vissza. A hiba százalék nem arra vezethető vissza. 1200 vizsgálatnál mintegy 1 százaléknyi csalásra derült fény, mondja a számvevészék, és ezt az Olafnak adták tovább ezeket az eseteket, és feltételezem, sőt biztos vagyok benne, hogy az Olaf végzi munkáját. A 3,8% 2010 óta a legalacsonyabb szint, ez az első olyan költségvetés, amelyet a Juncker Timmermans Georgieva bizottság jegyez, illetve a végrehajtásaért ő, ők felelnek, és ez nagyon fontos. Fontos, hogy a halászat és a vidékfejlesztésben még magas a hiba százalék, 5,3 százalék, a mezőgazdaság területén 2 százalék körül, a regionális politika, közlekedés területén még magasabb a hiba százalék, azonban a legfontosabb felismerés az, hogy más területeken még magasabb a hiba százalék, ez pedig Celler úr számunkra egy nagyon fontos jelzés. A mentesítési jelentésben éppen ezért ezekre a pontokra koncentrálni kell, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet a bizottságot és a tagállamot jobban fegyelemre szorítani. Az idei számvevőszéki jelentést, melyen csak egy kereső funkcióval futottam át, de erről azt mondhatom, hogy a name and shame eseteket, ahol tehát konkrétan kimondják, megnevezik a tagállamokat, Nos, ezekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy még van mit tenni, hogy többször nevezzék meg ezeket a tagállamokat. Magyarország tekintetében végig futottam a jelentés. A Magyarország Európa figyelmének homlok terében áll. Az egész ország 25 milliárd euró támogatást kapott 2015-ig. Ez fejenként az 28 tagállam között lakósokra számítva a legmagasabb összeg. A 170. oldalom például a nem ö, támogatható áfa összegek eh, tekintetében eh, látok visszás információkat, például egy rendezvényközpontra fordítottak összeget, vagy 6.9 pontban az olyan kedvezményezetteknek való pénz átutalásról beszélnek, akik nem voltak jogsz, jogszerűen támogathatóak. Voltak éppen tehát a saját frakcióból lévő, vagy a saját pártukhoz tartozó embereket finanszírozták ezzel. Örülök, hogy a számbevőszék jelentése rámutat ezekre az esetekre, Persze Németországban és Olaszországban is történnek ilyen esetek. Mit akarok ezzel mondani, Celler úr? Azt, hogy a német séma nevezd meg, és mutasd meg, hogy ő a hibás, módszere nagyon fontos. Azért van erre nagyon nagy szükség, mert társjogalkotóként és európai európai képviselőként. Szükségünk van ezekre az információkra azért, hogy a választókerületünkben a választóknak elmagyarázhassuk, hogy milyen munkát végzünk, és a saját politikai családunkban is érvelhessünk és azokban a tagállamokban, ahol hiányosságok jelentkeznek, a médiumok is konkrét hibákra hivatkozhassanak, és ilyen módon felelősségre vonhassák a kormányokat. Aztán a teljesítményközpontú költségvetési számítás, a performancia orientáltság. A többlet érték nagyon fontos, éppen ezért örülök annak, hogy a számbevőszék egyre inkább fordítja figyelmét a performanciára, arra, hogy mire használják, milyen célt érünk el a költségvetési pénzekkel. Léne úr említette, hogy itt több hiba is mutatkozik. A 239. oldal 7.15-ös pontjában a mezőgazdasági területek modernizációjáról van szó Magyarországon ismét. Itt um, egy közbeszerzési felhívást um, publikáltak december 16-án, és a magyar kormány azt mondja, aki először nyújtja be, az kapja meg, a, um, a, annak ítéljük oda tehát ilyen módon a performancia kritériumokkal egyszerűen nem is foglalkoztak. Azaz tehát, hogy a közbeszerzési, illetve a pályázat kiírás ö, után három nappal már megvolt a győztes. Ez nepotizmus, korrupció, urambátyám gazdaság, nem tudom, de azt mondhatom, hogy a magyar kormány ezen kiírások során nem igazán vette figyelembe az arányosság és az igazságoság elvét. Végezetül pedig kapcsolódom mindahhoz, amit kollégám az átláthatóságról mondott. Léne úr a PowerPoint előadásában is világosá tette ezt, és itt megszólítom Georgieva biztos asszonyt is, a pénzeszközöket egyre gyakrabban alkalmazzák, az európai költségvetés által finanszírozzák, de a számvevőszék van, azaz vannak olyan uh, instrumentumok, pénzeszközök, melyeket egyre kevésbé ellenőriz a számvevőszék, már pedig úgy gondolom, hogy nagyon nagy felelősség hárul ránk, hiszen ezek az instrumentumok nagyon nagy kockázattal járhatnak. Egyszer pedig kirobban majd ezen pénzügyi instrumentumok kapcsán egy botrány, hiszen hogyha nem végzünk kellő ellenőrzést, akkor előfordulhat, hogy visszaélések történnek, hogy csalás történik, és azt sem tudjuk ellenőrizni, hogy ezek az eszközök a kohéziós politika más eszközeivel összeegyeztethetőek-e vagy sem. Celler úr, kérem, hogy ezzel a kérdéssel jobban foglalkozzon a jelentés tervezetében, és ebben az esetben a mi frakciónk is támogatja majd önt. Köszönöm a számbevőszék jelentését, álljunk munkához, kezdjünk munkához, és biztos vagyok benne, hogy ez a jelentés egy jó jelentés lesz. Léne. Köszönöm szépen, néhány rövid megjegyzést engedjenek meg. Először is, ami a megosztott menedzsmentet illeti, az úgynevezett shared managementet. Szerencsére itt megállapíthatjuk, hogy a hiba arányok lefelé közeledtek egymáshoz, összehasonlítva a bizottság által kezelt forrásokkal. Itt tehát javulás történt, ugyanabban az irányba történt elmozdulás. Ami a nemzeti kormányok hozzáállásának problémáját illeti, illetve azt, hogy mennyire engedik, engednek beleszólást a saját eljárásaikba. Nos, ez mindig is nagyon nehéz ügy volt, ezt tudom a képviselői pályafutásom alatt szerzett tapasztalatokból is. Csak úgy lehet ezt megoldani, hogyha szorosan együttműködünk a nemzeti parlamentekkel. Úgy láttam, hogy a KONT szakbizottság konferenciát készít elő a e témára. Vonatkozólag az ilyen konferenciák jók lehetnek, hogyha ott vannak a megfelelő meghívottak. Ami a hibákat illeti, örülök, hogy Stász úr szóvá tette ezeket az ügyeket, mert általában a hiba az nem csalás, hanem nagyon komplexek, nagyon összetettek, bonyolultak az előírások, inkább mulasztásról van itt szó. Mondhatjuk, hogy hát az ilyesmi megesik. Nem igazán arról van szó általában, hogy valaki szándékosan csal vagy pazarol. A hiba emellett nem jelenti szükségszerűen azt sem, hogy rossz csatornába terelik a pénzeket, hanem sokszor a pénz valóban oda jut, ahova el kell jutnia, például egy közbeszerzés alkalmával, miközben előfordulhat, hogy az adott közbeszerzés során azért történik valamiféle hiba. A hiba tehát nem jelent szükségszerűen csalást vagy pazarlást, egyszerűen azt jelenti, hogy nem tartották be pontosan a szabályokat. A megfelelő költségvetés végrehajtáshoz pedig hozzátartozik az, hogy betartsuk a szabályokat. Még akkor is, hogyha a mulasztás pozitív eredménnyel járt végeredményben is jó szándékú volt, a szabályoknak meg kell felelni, és hát a szabályoknak való megfelelést vizsgáljuk, amikor a arányt kiszámítjuk. Egy ezer, ezres próbán belül 12 alkalommal merült fel a gyanúja annak, hogy esetleg csalás történt, ez csak gyanú volt, hangsúlyozom, mert később ugye az OLAF vizsgálódik és megállapítja, hogy tényleg csalás történt-e, de a viszonylag alacsony számú gyanús esetben az Olafnak továbbítottuk az ügyet, és az Olaf vizsgálódott. Ami a pártokat illeti, mindjárt megadom a szót Lazaru kollégának, aki talán egy kicsit részletesebben tud majd válaszolni. Ha jól emlékszem, itt lényegében közbeszerzési hibákról van szó, de részleteket nem ismerem, talán Lazaru kolléga tud majd erről részletesebben beszélni. Egyébként a továbbiakban is igyekszünk majd a földrajzi bontásban gondolkodni. A következő éves jelentésekben talán több földrajzi alapú adatot találnak, és konkrétabb állításokat ehhez kapcsolódóan, mint a ma előterjesztett éves jelentésben. Jobban odafigyelünk majd a jövőben erre a tematikára. Most pedig, ha nem haragszanak, megadom a szót Lázaro kollégának, hogy részletesebben válaszoljon erre az egy kérdésre. Köszönöm szépen, köszönöm. Ami az éves jelentés adminisztrációra vonatkozó fejezetét illeti, az egyes ajánlás szerint az Európai Parlamentnek felül kell vizsgálnia a meglévő kontroll keretet a költségvetési kötelezettségvállalások vonatkozásában, ami a politikai pártokat illeti. Emellett az Európai Parlament megerősíti a monitoringot, ami a frakciók által alkalmazott alkalmazandó szabályokat illeti. Tehát ez is azt mutatja, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel az éves jelentésünkben. Ha megengedik, kitérnék arra is, amit De Jong úr mondott, hangot adott aggodalmának, hogy a shared management alatt a tagállami hatóságok is felelősséget viselnek a szabályoknak való megfelelésért és a teljesítményért is. Jelezte, hogy tenni kell valamit annak érdekében, hogy itt javulás következzen be. Az elmúlt évek során folyamatosan hangsúlyoztuk az éves jelentésünkben azt, hogy a bizottság által bemutatott és tagállami adatokon alapuló megfelelőségi adatok alatta vannak a saját becslésünknek. Ahogyan én is jeleztem, és Léne úr is jelezte, rajta vagyunk az ügyön, és vizsgáljuk, hogyan tudnánk az éves jelentést még értékesebbé tenni, még hasznosabbá. Középtávú célkitűzésünk az, persze, hogyha elég adat áll rendelkezésre, hogy auditáló munkát is végezzünk, és némileg ösztönözzük a tagállami hatóságokat, hogy megbízhatóbb megfelelőségi adatokat továbbítsanak. Várhatóan tehát az elkövetkezendő években javulás fog bekövetkezni ezen a területen is. Köszönöm szépen. Köszönjük. Vali úr, Ayala Sander asszony és Lope if Fonten képviselő a következő felszólalóink. Kér még valaki szót, vagy lezárhatom a felszólalók listáját? Jó, akkor ők lesznek az utolsó felszólalóink, Váli úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a számbevőszéknek a jelentését, amelyet továbbítottak felénk. Mindig nagyon érdekes elolvasni ezeket a jelentéseket, az ember sokat tanulhat belőlük. Bert Stászhoz csatlakoznék, ő az euroszkepticizmusra hívta fel a figyelmet, arról beszélt, de a szkepticizmusnak nagyon sok oka van, vannak összeférhetetlenségi ügyek, vannak olyan biztosok, akik bankügyletekbe keveredtek. Különböző okai lehetnek tehát annak, hogyha valaki euroszkeptikus. Itt ebben az esetben persze jó és a rossz szakpolitikáról van szó, illetve a költségvetés ellenőrzéséről. A kérdés az, hogy helyben hogyan költik el a forrásokat, megfelelnek-e a szabályoknak, illetve ha nem, akkor ki ellenőrzi, jól ellenőrzik-e, illetve ha hiba történik, akkor milyen eljárás indul el. Ez a 3,8% az teljes összegre számítva, arra vetítve még mindig igen magas arány. Szerintem azért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi történik és egy megfelelő politikai gyakorlatra van szükség, és a helyben működő ellenőrző hatóságoknak is továbbítani kell a megfelelő iránymutatásokat. Olaszország déli részén ezek a hatóságok helyi szinten kinevezett hatóságok, a hatóságokban működők szoros kapcsolatot ápolnak a politikusokkal, a politikával magával. Ez azt jelenti, hogy sok esetben sikerül megfelelően kitölteni a formanyomtatványokat, és azokat időben elküldeni a bizottságnak. De a háttérben mégis megmaradnak azok az érdekek, amelyeket sokszor követnek, és amelyek rejtettek maradnak a polgárok elől. Ennek nincs köze az euroszkepticizmushoz, ez arról szól, hogy mennyiben használjuk fel megfelelően a forrásokat, és hogy mennyire hozzáértők a tisztviselők, akik ezekben a hatóságokban dolgoznak. Ha hozzáértők, akkor nyilvánvalóan eredménnyel is jár a pénzek elköltése. Minden esetre üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság túl a teljesítményre kívánja helyezni a hangsúlyt, hiszen másképpen nem igazán tudjuk kezelni ezt a problémát. Pontosan azért, mert strukturális, rendszer szintű problémaként merülnek fel a különböző politikai pártokhoz kapcsolódó érdekek. Így van ez Olaszországban is, de más tagállamokban, Németországban is vélhetően. A polgárok számára nem kézzelfogható nem egyértelmű politikai érdekek húzódnak meg sokszor ezen hatóságok működése mögött. Sorolhatnám még a példákat. A helyzet minden esetre javult némileg az adminisztráció, az igazgatás szintjén, de szerintem még nem lehetünk elégedettek a kialakult helyzettel. A teljesítmény alapú megközelítés kell alapul vennünk, így van ez például az FC esetében is, a bizottság által már jóváhagyott projekteket vehetjük alapul. Itt az addicionalitás semmiféle kritériuma nem fogalmazódott meg, ezt sajnálatosnak tartjuk. Az Európai Unió költségvetéséből jelentős garanciákat bocsátunk rendelkezésre, például autópályaépítéshez, és hasonló projektekhez. Felmerül bennem egyébként, hogy a zöldek hogyan támogathatnak ilyen projekteket. Az FC bizonyos forrásaival olyan projekteket finanszírozunk, amelyek esetében az addicionalitás, a hozzáadott érték, mint olyan nem tisztázott. Olyan dolgokat finanszírozunk, vagy társfinanszírozunk, ahol a függetlenség kérdése nem tisztázott, és sokszor olyan infrastruktúrás projekteket finanszírozunk, amelyek aztán végül nem térülnek meg, és mindenre közpénzeket költünk. Ha jól tudom, akkor a szembevőszék is bírálta ezeket a projekteket. Az addicionalitás ezen kritériuma egyszerűen hiányzott ezen projektek jóváhagyásakor. Ejele Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről én is gratulálni szeretnék Léne úrnak a kinevezéséhez. Ön nagyon jól ismeri a parlamentet, annak működését. Ez minden bizonyal meg fogja könnyíteni az együttműködést. Gratulálok önnek. Önök együtt egyébként kiválóan tudnak együttműködni, ezt ma, lát, ma is láthattuk. A 2015-ös mentesítés egyfajta mérföldkő lesz, mindenek előtt azért is, mert küszöbön áll a többéves pénzügyi keret és az új tervezési időszak, ezért is nagyon fontos, hogy a bevált gyakorlatokat alkalmazzuk, javítsunk a költségvetés végrehajtásán, és fontos meghatározni a szabályokat, a normákat a költségvetés végrehajtásának, a, jobb, a költségvetés jobb végrehajtásának érdekében. Örülök az idei évben is az önök éves jelentésének. Mi itt a szakbizottságban általában megpróbáljuk úgy látni a dolgot, hogy a pohár félig tele van, és nem félig üres. És persze hát önöket is dicséret illeti, illetve azokat is meg kell mindig dicsérni, akik jól teljesítenek, de van itt két nagy probléma. Egyrészt az Európai Unió láthatósága helyben, ami a kohéziós politikát és az agrárpolitikát illeti, javítani kell az eredmények láthatóságát. Nem szabad lankadni ezen a téren, továbbá is azon kell dolgozni, hogy javuljon a helyzet, de persze el kell ismerni azt, hogyha valahol javulás következett be. Szeretnék egy figyelmeztetést is megfogalmazni. Alapvető vita zajlik a korrekciók ügyében. A szemmevőszék általában nem örül annak, ha azt mondjuk, hogy bár a korrekciók területén történt javulás, a bizottság részéről az egész ciklus javult, és ezek a korrekciók védik a költségvetést. Azért mégis szükség lenne egyfajta ösztönzőre a tagállamok felé, világosá kellene tenni, hogy az EU-s költségvetésre vonatkozó korrekciók révén nem feltétlenül védjük a tagállami költségvetést, hiszen a tagállami költségvetésből kell pótolni a hiányzó forrásokat. A jelenlegi gazdasági helyzetben szükség is van ezekre a korrekciókra, de világosra kell tenni, hogy a nemzeti költségvetések szenvedik el, hogyha nagy arányú korrekció történik. Ettől függetlenül üdvösnek tartom azt is, hogy szóba került a több mint ezer finanszírozási eszköz. Engem nagyon aggaszt egyébként, hogy csökkentjük a költségvetést és a támogatásokat is. A kedvezményezettek azt mondják, csökkentjük a támogatásokhoz való közvetlen hozzáférést, ezek a pénzek egy bankban végzik, és ez nyilván még inkább megnehezíti az ellenőrzést. És meg kell itt említeni az FC-t is ebben az összefüggésben, mert az FC-vel magántőkét tudunk mozgósítani, ez egyébként az FC egyetlen nagy előnye. Ami a Horizon 2020-at illeti, nagyon hálás vagyok, hogy végre a prioritásainkra helyeztük a hangsúlyt ezzel kapcsolatosan. Fontos persze, hogy élen járjunk Európában a kutatás, az innováció területén, de ez az egész egyre átláthatatlanabb és egyre több a hiba. Az idén egy kicsit megfékeződött ez a terület, lefékeztük azt, de nyilván itt javulás várható. Aztán, ami az ösztönzőket illeti, teljesen egyetértek, a gyerekeket is meg kell dicsérni, hogyha valamit helyesen csinálnak, a negatív ösztönzők önmagukban nem elegendőek. És ami olcsóbb, nem szükségszerűen jobb, ez is elhangzott már. A value for money nem szükségszerűen jelenti azt, hogy az, ami olcsóbb, az jobb is. Importante ver que la cifra más baja o más barata no significa necesariamente el mejor... Al... Ami a value for money alapelvet illeti látni kell, hogy nem tudjuk szükségszerűen garantálni a legjobb európai hozzáadott értéket azzal, ha kevesebbet költünk. Ami pedig a jövőbeni kihívásokat illeti, és itt lassan befejezem, a saját források témakörét persze meg kell vizsgálni, tekintettel a következő több éves eh, pénzügyi kitekintésre meg kell néznünk azt, hogy a költségvetés eddigi finanszírozása megfelelő volt. Ez szerintem nem. Ez a, vég, a finanszírozás mikéntje gátolja a megfelelő végrehajtást, és szerintem a tagállamokban keresendő a probléma gyökere, hiszen minden kedvezményezett egyben hozzá is járul a költségvetéshez, és azt hiszem, hogy ez a költségvetés végrehajt, megfelelő végrehajtásának útjában áll. Ami a szembevőszék megállapításait illeti, szerintem maximálisan objektiválni kell, a lehető legobjektívebbé kell tenni, a becsléseket, számításokat, és a következő több éves pénzügyi keretre vonatkozólag érdemes lenne a rugalmasságot is növelni. Ön is tudja, Léna úr, hogy a költségvetésben mennyire fontos dolog a rugalmasság. Mi a parlamentben régóta követeljük a rugalmasság növelését, az átláthatóságot, a láthatóságot is növelni kell, továbbra is nehéz a helyzet ezen a téren, ez egyfajta helyzet. egyszerűbb szabályokra is szükség van. Természetesen szívesen részt veszünk a költségvetési rendeletre vonatkozó felülvizsgálatban szeretnénk mi is segíteni az egyszerűsítésben is. Léne úr, kérem segítsen nekünk abban, hogy az ellentmondásokat feltárjuk. Katainen úr olyan szabályokat fogalmaz meg, amelyek ellehetetlenítik a források abszorpcióját, és aztán olyan makrogazdasági szabályok keletkeznek, amelyek problémákat okoznak a strukturális alapok területén. Lopai Fontán. Köszönöm szépen, Lopai Fontai képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Deutlich machen, dass wenn wir még egyszer világosra szeretném tenni, hogyha 3,8% hibát állapítunk meg, ez nem, az jel, nem azt jelenti, hogy az egész költségvetésre számítva a 3,8%-ot értelmetlenül fizettük volna ki. A megfelelés, a compliance és a performance, a teljesítmény, a két elem, és a hibákat mindig a compliance-re, a megfelelésre, és nem a performance-re, a teljesítményre vetítjük ki ez alapján számítjuk ki. Teljesen elképzelhető, mi több valószínűleg meg is történik, hogy negatív a compliance, de a performance pozitív, tehát mégis pozitív hatása van a pénznek. De előfordulhat az is, hogy pozitív a performance, de negatív a compliance. Ideális az, hogyha mind a kettő pozitív, tehát mind a megfelelés, mind a teljesítmény, a compliance és a performance. Ez a cél. Ám a költségvetésen belüli számítás korrektsége és a kiadások megfelelő voltára a szerződés kötelez mindenkit, e, és a számvevőszéknek a compliance szempontjait kell a szerződések alapján vizsgálnia, a megfelelés szempontjait. Az, hogy ezeket az eszközöket e, célra vezetően vagy okos használták -e fel, vagy sem, ez is vizsgálandó persze. Ami pedig az EFSZ-t, az Európai Beruházási Alapot illeti, Lazaró kollega mondta, hogy jelentésünket érdemes megvárni, és amennyire csak lehetséges, itt az addicionalitás, a kiegészítő jelleg témáját is meg fogjuk vizsgálni. Mondtuk már, hogy nem könnyű ezt a szempontot vizsgálni a mai keretek között, de igyekszünk jelentésünkben majd erről a kérdésről is mondani valamit. Ajala Sanders kollega asszony kérdésére azt mondhatom, hogy a korrektúrák javultak, ez látható. Egyéb iránt úgy gondolom, hogy a fegyelem fenntartása sának keretén belül néha nem elkerülhető, hogy szankciókat vessenek ki. Nem kell senkinek se elmagyarázom, hogy mi történne, hogyha a szankciók eszközével senki nem élne. Ajala Szender a pénzeszközök köztes tárolásának problémájáról is beszélt, most ezt így írom le, erről is beszélünk, ezt is tematizáltuk, de még egyszer mondom, hogy ez a különböző politikai kényszerek következményeként jött létre ez a jelenség. Egyetértek azzal, hogy a költségvetésen belüli nagyobb rugalmasság azzal az előnyel járna, hogy talán kevesebb új pénzügyi finanszírozási rendszerre volna szükség. Éppen ezért tehát megfelelő összefüggés van a között, amit a Költségvetési Bizottság elnöke a költségvetés galaxisának nevezett, és a között, hogy egyszerűbb legyen az egész költségvetési rendszer. Mindenről persze a következő költségvetési tervidőszakban kell majd a jogalkotónak döntenie. Azt hiszem, hogy megválaszoltam a kérdéseket, köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm az érdekes vitát, Lazaró kollega nevében is, ha csak még nem akar kiegészítőleg valamit hozzátenni. Mindahhoz, amit mondtam. Hogyha megkaphatja elnök úr, akkor. Igen, egy, köszönöm Léne úr, egy rövid észrevételem van, vagy kis észrevételem van. Mégpedig hogy a bizottság jó munkát végez az európai költségvetés védelmében a korrekciók eszközével. Ám a hiba százalék kiszámításában, kiszámítása során mi a non-compliance, a nem megfelelés szintjét vizsgáljuk. És a korrekciókat, hogy a specifikus projektekre vonatkoznak, természetesen figyelembe vesszük. Két cél jelentkezik itt, mutatkozik. Egyrészt a bizottság védi az Európai Unió költségvetését, a mi feladatunk pedig, hogy a non-compliance, a nem megfelelés szintjét számoljuk ki. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne támogatnánk a bizottság korrekcióra irányuló erőfeszítéseit. Köszönöm szépen, Georgieva alelnöknek adom meg a szót. Köszönöm szépen ezt a nagyon őszinte és gazdag vitát. Ez az a szellem, amelyet a bizottság részéről is szeretnék fenntartani. Számos rendkívül fontos kérdés merült föl, amelyek közvetlenül vagy közvetetten már a bizottságnál is kezelésre kerültek. Kezdjük először azzal a ponttal, ami a már felmerült kérdés késedelmek kapcsolatos a programidőszakra. Miért fontos ez? Azért, mert a késedelmek természetesen a későbbiekben aztra fognak ösztönözni bennünket, hogy a kifizetéseket felgyorsítsuk, és valószínű, hogy ilyen esetben megnövekszik a kapkodásban a hiba százalék is. Ugye amikor próbáljuk gyorsan teljesíteni a kifizetéseket, azt például tudjuk, hogy 2016 az egy olyan időszak volt, amikor a korábbi időszakoknál elmaradt dolgoknál a felgyorsítás bizonyos kis kapkodást idézett elő, és a kapkodás az mindig megnöveli a hiba százalékot is, tehát ezt fontos lenne minél alacsonyabbra szorítani. Másik eh, kérdés, hogy eh, még óvatosabbnak kell lenni, amikor valamit végrehajtunk a különböző főigazgatóságokkal dolgozunk együtt, különösen a kifizető főigazgatóságokkal. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy szükség van egy cash flow előrejelzésre, nem csak azért, hogy illusztráljuk, hogy hogyan fog majd kinézni a jövő, hanem azért is, mert ez egy nyomásgyakorlási eszköz is a szigorúbb végrehajtás irányába. Tettünk már lépéseket a hogy le, készüljön ilyen cashflow előrejelzés, előrejelzés, de fontos lenne az is, hogy ez pontosabb legyen, és ezt a munkát a továbbiakban is folytatni kívánjuk. Nem igazán könnyű ezt megvalósítani, mert olyan információktól függ ez, amit a tagállamoktól kapunk az ő becsléseik alapján. Hogyha ők túlzottan optimisták, akkor nagyon nehéz nekünk végül egy pontos képet kialakítani ből. És hogyha hozzáadhatok még egy elemet, mi nem tagállam vagyunk, tehát nincsenek olyan eszközeink, hogy kompenzáljuk a az cashflow-tól való előirányzatoktól előér, eltéréseket. Nem tudunk kimenni a piacra és gyorsan pénzt összeszedni. Nekünk vannak a, azok a korlátaink, hogy az előrejelzést el kell készítenünk, de arra is fel kell használnunk, hogy a költségvetést kiegyensúlyozottabban tudjuk végrehajtani. Ugyanakkor ez mégis egy nagyon fontos feladat számunkra, a Költségvetési Bizottság, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, és mi is nagyon komolyan vesszük ezt, és ezzel foglalkozni fogunk. A másik pedig az FC, többször is felvetődött ez a kérdés. Ezzel kapcsolatban két kérdést szeretnék felvetni. Az egyik, hogy tudatában vagyunk annak, hogy az addicionalitás kérdése mindenképpen olyan, amivel meg kell oldani már kérték, hogy egy független értékelést végezzünk, ennek novemberben eh, várható, és ennek az eredményeit komolyan fogjuk venni. Ugyanakkor vannak észrevételek azzal kapcsolatban is, hogy hogyan eh, végz, eh, viselkedik az EBB az FC kapcsán. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kockázatok irányába mozdulnak el. Tehát olyan projektek, amik egyébként nem kerülnének finanszírozásra. Tehát a veszélyesebb, kockázatosabb befektetések, beruházások 4 milliárdról 11-re fognak emelkedni az FC következtében. Tehát a piaci korrekció, amit az FC hoz azzal, hogy helyt ad olyan beruházásoknak, amelyek egyébként nem valósulnának meg, ez a piaci korrekció lép be. De fontos, hogy ezeket az eredményeket majd integráljuk, és annak alapján döntsünk, hogy hogyan tovább. Pilinszki úr egy fontos kérdést vetett fel, és más hozzászólók is említették, hogy mennyire fontos kiegyensúlyozni azt, hogy mit kapunk a pénzünkért, illetve milyen mértékben követ, kerülnek beker, betartásra a szabályok. És a hozzáadott érték az, amit még próbálunk beépíteni az integrált pénzügyi jelentésekbe. Azért küzdünk, hogy ez az egyensúly megfelelő legyen, legyen teljesítmény és megfelelőség, compliance, nem csak egyet tudok érteni azzal, hogy mindkettőre szükség van. Nem akarunk rossz teljesítményt szabályok betartása mellett, és azt sem akarjuk, hogy nagyon jó eredmények legyenek, csak éppen a szabályokat nem tartják be. A kettőre együtt van szükségünk. Egyetértek azokkal is, akik azt mondták, hogy ha állandóan ismétlő hibák vannak, azokkal mit csinálunk, és azokkal kell csinálni valamit. Jelenleg arra koncentrálunk, hogy az ellenőrzési rendszerünk lehetővé tegye a kockázatok felismerését. Ha magasabb kockázatú területről van szó, és ismétlődő hibákat látunk, akkor, vá- akkor erősíteni kell az ellenőrzési környezetet. És fordítva is, ha alacsonyabbak a kockázatok, akkor az ellenőrzési rendszert is ehhez kell igazítani. És végezetül a pénzügyi eszközöket illetően nem beszéltem ezekről az elején, de két dolgot szeretnék hangsúlyozni. A 2014-2020-as időszaknak a pénzügyi kilátásaiban már figyelembe vettük azokat a bírálatokat, amelyeket kaptunk a számvevőszéktől. Azaz más szóval már elelmélkedtünk a számvevőszék egyes észrevételein, amikor kidolgoztuk a pénzügyi eszközt és továbbiakban is nagyon odafigyelünk a számvevőszékre, a parlamentre és másokra is. Szükségünk van pénzügyi eszközökre, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdaságban nagyobb magánszektori finanszírozást vonjunk be nagyobb növekedésre és nagyobb munkahelyteremtésre van szükség, különösen a KKV-k vonatkozásában. Ugyanakkor olyan ellenőrzésekre is van szükségünk, amik megfelelnek annak a célnak, a, vagy arra, ami egy más jellegű tevékenység. Tehát erre a más típusú feladatokra más típusú ellenőrzések kellenek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, ö, ö, biztos asszony, és akkor most átadom Zeller úrnak a szót. Derek. Köszönöm szépen, Derek. Nagyon hálás vagyok Laz Heiner Lénének, a számvevőszék elnökének, hogy még egyszer beszélt arról, hogy hol mutatkozik a különbség a compliance és a performance között, illetve hogy hol lehet az kapcsolatokat megteremteni, <coughs> és köszönöm, hogy nagyon differenciáltan és pragmatikusan dolgozik. Sajnos ez a nyilvánosságban még mindig nem jelentkezik. Például egy hírügynökség azt írja, az EU pénzek felhasználásánál nagy léptékben trükköznek, vagy pedig pontatlannal pontatlanul költik el, és becslések szerint 5,5 milliárd eurót jogalap nélkül fizettek ki, ez 3,8%-os hibakvótának felel meg. Az ilyesfajta hírekre nincs szükségünk. Ezért az a feladatunk, hogy világossá tegyük a helyzetet. Nem könyvelőként vagy adó tanácsadóként ülünk itt, hanem politikusként akik oda kell, hogy hassanak, hogy a legfontosabb politikát alakító eszközzel, ami a költségvetés, felelősség teljesen bánjanak, és ezt e, ez megerősítse a lakosság, a választók bizalmát is. Ezt a célt kell, hogy szolgálja egyébként a költségvetési mentesítés rendszere. Stász kollega felvetésére válaszolok, aki azt mondta, hogy a be nem tartott célok e, célokat, a, a megegyezett célokat be nem tartókról tartókat meg kell nevezni. Nyilvánosságra kell hozni, hogy kik ők, mely országok azok. Arról is világosan kell beszélni, hogyha valahol a pénzt nem a megfelelő célra használják fel. De jelzem, ezek a visszásságok inkább kivételt jelentenek, és ott, ahol pedig hibák történnek, tisztázni kell, hogy ha a szabályokat nem tartották be, akkor elegendőek-e a szabályok, megfelelők-e a szabályok, vagy sem természetesen a végrehajtásban résztvevőkkel a párbeszédet folytatni kell. Én magam előző életszakaszomban szintén öm, a EU eszközök felhasználásában vettem részt, és nagyon hálás voltam azért, hogy Berlin nagyon sok EU támogatást kapott, de ugyanakkor különböző szabályokat kellett betartani. Vegyes finanszírozási rendszerben voltunk, a német állam, a német szövetségi, szövetségi szint adott pénzt, az EU-tól kaptunk pénzt, és a saját költségvetésünket is felhasználtuk, és mind a három szintnek más-más közbeszerzési szabályai voltak az EU közbeszerzési, illetve pénzfelhasználási szabályé, a német állami és a berlini. Nos, hát a szegény munkatárs, aki aztán ezeket a pénz felhasználását felügyeli, akire aztán politikai nyomás is nehezedik, hogy a projektet megfelelő időben megvalósítsa, gyakran valóban nem tud hiba nélkül dolgozni. És a politikus, aki ezért felel, néha bazony, bizony, hát el kell, hogy menjen a falig, ami a törvényességet illeti. Akár még be kell, hogy lássa, hogy nem mindig lehet szabálykonforman dolgozni, hiszen a cél nagyon fontos, hogy megvalósuljon valami a közpénzekből. Ezeket a kérdéseket tehát nem szabad szem elől veszíteni. Bevezetőmben egy sor kérdést már megfogalmaztam. Visszautalok néhányra. Tegnap a különböző bizottsági főigazgatóságok főigazgatóit hallgattuk meg, és meg kellett, hogy állapítsam, hogy az egyes főigazgatóságokon belül nagyon tisztában vannak a hibák veszélyes voltával. Egyetértek az, amit Klaus Heiner Léne mondott. Itt a számvevőszék és a mi feladatunk is az elkövetkező években, évtizedekben, hogy a problémák iránti érzékenység megmaradjon, illetve elmélyüljön. Számos kihívás áll előttünk, ezekről hallottunk. Úgy gondolom, hogy ezekről sem feledkezhetünk meg a mentesítési jelentés munkája során. Örömmel tekintek az árnyék jelentéstevőkkel végzendő munka elé, de jelzem, hogy fontos, hogy ne csak a mi szakbizottságunkban törődjünk a mentesítéssel, hanem a többi szakbizottság is figyeljen erre a kérdésre a többi szakbizottságban olyan um, gyanakodva néznek ránk általában mondván, hogy um, túl szigorúak, hogy esetleg el akarják venni a pénzt tőlünk, rossz lelkiismeretet keltenek bennünk, hogy nem jól költöttük el a pénzt, nem. A szakbizottságokkal, a többivel együttműködve is azt a benyomást kell keltenünk, hogy egy az ügy, melyet szolgálunk, egy hajóba nevezünk, egy irányba tartunk, hiszen ösztönzőket kell az európai költségvetéssel adni a jövőbe vezető úton, és fegyelmezetten kell elkölteni a költségvetést, így eh, értelmezem én a mentesítési jelentésben rejlő politikai feladatot. Köszönöm. Köszönöm, Celler úr és köszönjük Léne és Lazar úraknak, hogy eljöttek és az éves jelentést bemutatták. Egy sor pozitív észrevételt hallhattak. A Dream Teamnek, álomcsapatnak nevezték őket, és azt hiszem, hogy ez valóban egy pozitív kezdete jövendőbeli együttműködésnek. Persze, új seprű, jól seper, reméljük, hogy ez így is lesz. Köszönjük, hogy eljöttek, és köszönjük eh, Georgieva biztos asszonynak, hogy ismét kötele hitet tett a, a fegyelmezett eh, munka mellett. A Költségvetési Költ Ellenőrzési Bizottságban eh, az optimizmus szelleme uralkodott el. Hát azt hiszem, hogy ez nem annyira jellemző a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságra. Ezt üdvözlöm, és hát persze Köszönjük ezt, köszönjük, hogy Léne úr eljött, neki most sajtótájékoztatót kell tartani, és ezért el kell, hogy hagyjon bennünket. Köszönjük szépen. who want. Egy percet adok a kollégáknak, akik el hagyni a termet. Köszönöm. Okay, colleagues leave the room quickly because we have some... Kedves kollégák, gyorsan menjenek ki a teremből, mert vannak még egyéb dolgaink a napirenden. colleagues, I'm just about to start the... Uh, Kedves kollégák, akkor kezdenénk a következő témát, és kérem, hogy akkor most már tényleg hagyják el a termet, akik nem kívánnak maradni. Egy kicsit most már, mintha csöndesebb lenne. Akkor most rátérünk a következő témára, ez a 14-es napi rendi pont, számvevőszék külön jelentése a roma integrációra fordított pénzekről. Greten úr van itt a számvevőszék részéről, talán akkor el is kezdhetné azzal, hogy a, ismerteti a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Az a jelentés, amit önök elé terjesztek ma, azzal foglalkozik, hogy a különböző kezdeményezések és pénzügyi támogatások hogyan járultak hozzá az elmúlt tíz évben a romák integrációjához. Négy országot, Bulgária, Spanyolország, Magyarország és Romániát vizsgáltuk meg. Ez az a négy ország, ahol a legjelentősebb a roma közösség létszáma. Több mint háromnegyedét teszik ki az Európai Unióban élő romák számának. Ezt a négy országot választottuk ki annak alapján is, hogy mennyi finanszírozást kaptak olyan akciókra, amelyek elvileg a romák integrálását célozták. Ez különleges fontosságot kapott az Európai Unióban az unióhoz való csatlakozás vállalkozás idején 2004-ben és 2007-ben, és több európai, közép- és kelet-európai országoknál jelentős roma lakosság volt és van. A négy tagállam, amely szerepel az önök dolga, munkadokumentában, Szlovákia, Franciaországot is belevehet, és Görögországot is belevehettük volna. De, tehát ez a további kiegészítő mintában vannak benne, amelyek erre a három országra, valamint Németországra, Egyesült Királyságra és a korábban említett négy ország esetében az auditorok tárgyalásokat folytattak a nemzeti kontaktpontokkal, annak érdekében, hogy jobban megismerjék a nemzeti stratégiákat és az esetleges változásokat, amelyek a két programidőszak között jöttek létre, illetve a stratégia kialakításában és az elért eredményekben. Fontos megjelezni a kontextusban, amiben az auditálást végeztük először is, a romák diszkrimináció tárgyai több évszázadok óta, a lakosság arányok 6,2 milliót tesz körülbelül ki, a legnagyobb kisebb, etnikai kisebbség az Európai Unión belül, és sok esetben perifériára szorultak. Végezetül a tagállamokban, ahol a roma közösség koncentrációja a legmagasabb, a romák 15% és 20%-at tesznek ki az iskolázott gyerekek között és a munkaerőpiacra lépők között. A legnagyobb Európai Uniós pénzügyi támogatás a befo- szociális befogadási területre ment, elsősorban a az az Európai Fejlesztési, Regionális Fejlesztési Alapból és a Szociális Alapból kerültek ezek kifizetésre. Különösen az integrációs tevékenységekre kerültek. Ezeket nem így kerülnek lekönyvelésre, hanem a tagállamok tervezési dokumentumai azt javasolja, hogy kb. 1,5 milliárd a társadalmi, gazdasági, a marginalizált közösségek integrációra kerül felhasználásra 2014-20-as időszakra, de nincsen erre 2007-2013-as adatok, évekre nincsenek ilyen adatok. A számvevőszék szerint az Európai Uniónak a programjai és lehetővé tették, hogy jelentős előrelépés történjen az integráció területén. Ugyanakkor számos dilema és akadály van, amik akadályozzák azt, hogy maximális hatást érjünk el. Először is a megfelelő adatok, a, hogy nincsenek adatok az etnikai származásra vonatkozóan. Ez mindenképpen egy korlát. A bizottság jelentős lépett, lépést tett elő a roma integrációs területen, és egy kezdeményezés után, amit jóváhagyott a tanács, valamennyi tagállam rendelkezett nemzeti integrációs stratégiára a romákra vonatkozóan. Ugyanakkor 2012 már túl késő volt ahhoz, hogy a 2007-13-as eh, időszak programjait megvalósítsák. Itt ezért hiányosságok jelentkeztek. Először is nem mutatja sem a szükséges finanszírozási szintet, továbbá nem volt kellő figyel, nem kapta kellő figyelmet a diszkrimináció ellenes fellépések, és a cigány ellenesség. Továbbá az aktív résztvétele a roma közösségnek nem mindig került figyelembevételre. Továbbá a nemzeti kontaktpontok, amelyeknek koordinálniuk és végre kell hajtaniuk a stratégiai, nemzeti stratégiákat, azok nem mindig felettek meg a felelősség és a források szintjének. Fontos a 2014-20-as időszak, a strukturális alapoknak a változása kifejezetten hivatkozott a romák integrálására, és egy külön finanszírozás került bevezetésre ennek érdekében. A tagállamok, amelyek ajánlásokat kaptak országokra lebontva a roma integrációra, az az európai szemeszter keretében került megfogalmazásra, és a strukturális alapoknak egy részét erre kellett fordítaniuk. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy további erőfeszítésekre van szükség a bizottság és a tagállamok részéről egyaránt, annak érdekében, hogy ezek a változások egy jobb hozzájárulással valósuljanak meg, és a romák a telepen valóban integrálásra kerüljenek. A legtöbb projekt elérte az általános célokat az integrálás tekintetében, de nem kizárólag a romákra irányultak. A legjobb gyakorlat alapján, a, tehát a legalapvető közös elvek a romák integrálására jobba, hatékonyabbak lehettek. A specifikus ajánlások, amelyeket a teljesítmény auditban végeztünk, meg, megfelelnek ennek a megállapításnak. Fontos lenne, hogy a bizottság megvalósítsa a következő ajánlásokat, bizonyosodja meg, hogy a strukturális és európai beruházási alapokból fizetett projektek azok valóban befogadóak voltak, és a szegregáció ellen segítettek fellépni. Teljes mértékben használják ki a tagállamok jelentéseit az integrációs módszerek hatékonyságára vonatkozóan. Bizonyosodjon meg, hogy az roma integrációs célok, amik szerepelnek a nemzeti stratégiákban, azok megfelelnek az alapok célkitűzésének, felül kell vizsgálni a jogszabályokat, hogy a 2020-tól a tagállamok közötti elosztás alapelosztás vegye figyelembe a tagállamokban a szociális befogadást, a tagállamokkal együtt dolgozzanak ki egy közös módszertant, ami lehetővé teszi az etnikai származás nyomon követését, és támogassák a tagállamokat, hogy az elkövetkezendő években a statisztikai adatokat gyűjtsék be, az etnikai hovatartozással kapcsolatban. Továbbá vannak ajánlásaink a tagállamok számára is. Először is pontosítani kell a szükséges finanszírozási szintet a romák integrációra, meg kell nézni, a, ki kell alakítani a, a különböző indikátorokat a diszkrimináció ellen, és különösen a cigány ellenességre figyelni kell arra, hogy a romák képviselői megkérdezésre, konzultálásra kerüljenek az integrációs tervek kidolgozásakor, és vegyenek részt ezeknek a végrehajtásába. Részletesebben meg kell határozni a kon nemzeti kontaktpontok szerepét. A tagállamoknak a program megvalósításakor fel kellene, hogy használják a legjobb gyakorlat kritériumait a projektek kiválogatása során, és adott esetben további specifikus mutatókat kellene még bevezetni az jelenleg meglévő mutatók mellé, és fel, egységesen kellene fellépni a jogbiztonság szempontjából a szociális alapra, hogy azt hogy annak a foglalkoztatási ága is megfelelően működjön. A tagállamokat felhívjuk, hogy e, a bizottság és a tagállamok együtt valósítsák meg az ajánlásainkat. Köszönöm. Uh, Köszönöm, hogy tá- ismertette a jelentését, és akkor most Omázsi úrnak adnám át a szót. Euh, Tisztelt elnök úr, kedves terek! Először is szeretnék köszöntet mondani mindazon kollégáknak, akik nincsenek túl nagy számban, de mégiscsak itt maradtak erre a vitára, valamint azon személyeknek, akik még ezen túl itt jelen vannak. És természetesen köszönöm a számvevőszéknek is, hogy elkészítették az imént hallott jelentést, valamint azt a kimerítő és részletes jelentést, amelyből látták, láthatják, hogy az a munkadokumentum, amelyet én előterjesztek, azt célozza, hogy ezeket az ajánlásokat kövessük, amelyekhez még néhány további javaslat is megfogalmazásra került. Úgy gondolom, hogy hasznos, mert itt most streamingben van az ülés, érdemes emlékeztetni arra, hogy a roma kifejezés mögött különböző csoportok találhatók, a szintik, a manusok, a kadék, a zsitánok, a cigányok és a travelers, vagy utazó népek. Ez a populáció az, amely leginkább diszkriminált az Európai Unión belül, és körülbelül 1,2%-át teszik ki az Európai Unió lakosságának, azaz 6,2 milliót személyt jelent ez. Ezek ugyanakkor többségében Európai Uniós állampolgárok. És mivel értékeink vannak, szigorúan értelmezett értékeink a szerződések értelmében, ügyelnünk kell arra, hogy ezek az elvek betartásra kerüljenek jogi szem, mindazon jogok esetében, amit meg kell adni ezeknek a kisebbségeknek. A munkadokumentumban, amelyet a kollégák figyelmébe ajánlok, szeretném a hat dologra felhívni a figyelmet. Először is nagyon sajnálom, hogy nem kapnak előfigyelmet a romák integrációja, és a 2007-2013-as időszakban ez különösen jó volt. A következő stratégiai kerete az uniónak, amelyről hamarosan tárgyalni fogunk, jobban figyelembe kell, hogy vegye az integrálási problémákat ezen lakosságok vonatkozásában. Ezek marginalizált lakosságok. Hogy teljesen pontosan fogalmazzunk, azért a legutóbbi programidőszakban az általános pénzügyi alapok rendeletében, a CPR-ben bevezettünk már akkor is a marginalizált közösség fogalmát. Azonban ennél messzebbre kell menni a jövőben, nevezetesen a strukturális alapokon belül. Ugyanakkor felkérem a bizottságot arra is, hogy hozzon létre egy európai speciális alapot, ami kifejezetten a romák integrációra és a marginalizált közösségekre irányulna, ami jelenleg nincs, valamint képzési alapot, hogy a diszkriminatív gyakorlatok ellen lépjen fel. Harmadik javaslat, felkérem a tagállamokat, hogy jobban határozzák meg, hogy kik a hátrányos helyzetű személyek, és adjanak egy külön figyelmet a roma lakosságnak, amikor az európai alapok elosztására kerül sor. És megjegyzem azt is, hogy nincsenek elő statisztikai adatok, amelyek megbízhatóak lennek, és amit a tagállamok adnának, ez jelentősen bonyolítja a feladatot, és akadályozza a romák integrálását. A munkadokumentumban sajnálattal szólok arról is, hogy a kohéziós politikának a jellege az is akadályozza a romák integrációját, és kérem, hogy a bizottság adjon konkrét információt arra, hogy milyen alapok vannak, hogy egyszerűsítsük az alapok felhasználását. Vannak munkacsoportok, amelyek ezzel foglalkoznak, a parlament szintjén azonban még erről nem kaptunk hivatalos tájékoztatást amelyeket szakértői szinten végeznek, és remélem, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel is. Javaslom továbbá azt is, hogy kerüljön elemzésre a nemzeti szabályozása az alapok felhasználására, és hogy azonosítsák be pontosan, hogy hol kell megerősíteni a kapacitásokat annak érdekében, hogy a projektirányítás jobban működjön valamint a az alapon keresztüli hosszú távú projektek kiválasztására is sor kell, hogy kerüljön a romák érdekében, és rugalmasabb projekt kiválasztási kritériumokat javaslok ezen projektekhez erőfeszítéseket kellene tenni a lakás területen, a ö, fedél nélküliség ellen is jobban fel kellene lépni, mert ez is a kirekesztettséghez vezeti az embereket. Hogy ne húzzuk itten a vitát, a központi jav, javaslat, amit megfogalmaztam, az az, hogy végre dolgozzunk ki egy igazi európai stratégiát a romák integrálására egy európai akcióterven keresztül, amit minden szinten, minden adminisztratív és politikai szinten is alkalmazásra kellene, hogy kerüljön. Ez az európai stratégia a romák integrálására még mindig hiányzik, és a parlamentnek ehhez hozzá kellene járulnia, hogy ez mielőbb megvalósuljon. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen, Omaji úr, hogy az öntől megszokott részletességgel foglalkozott ezzel a jelentéssel. López Fontán asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a számvevőszéknek ezt a jelentést, amely nagyon átfogó, nagyon részletes, és köszönöm a jelentéstevőnknek a jelentés tervezetet is. Osztom a véleményét a legtöbb esetben, ami a romákat illeti, itt vannak a strukturális alapok, és vannak országspecifikus ajánlások is erre a témára vonatkozóan. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy az Európai Unió tesz lépéseket is, tisztában van azzal, hogy a kisebbségre konkrét problémák jellemzőek, amiket meg kell oldani. A szék és a jelentéstevő is felhívták a figyelmet arra, hogy nincs elég adat, nincs elég mutató, ez akadályozza a projektek végrehatás, végrehajtását. Abban azonban nem értek egyet a jelentéstevővel, amikor azt mondja, hogy harmonizált statisztikai adatokra van szükség illetőleg egy specifikus európai alapra van szükség, egy európai programra. Ugyanis a különböző tagállamokban nagyon különböző a nagyon eltérő a romák helyzete, ezért a harmonizáció gyakorlatilag a nemzeti sajátosságokat, a államokra jellemző sajátosságokat figyelmen kívül hagyná. Ugyanakkor egyetértek abban, hogy a bevált gyakorlatokat és a jó tapasztalatokat meg kell osztani egymással, sőt a negatív tapasztalatokat is, hiszen a jövőbeni fejlődés szempontjából nagyon fontos tudni azt, hogy mi az, ami működött, és mi az, ami nem működött. Így elkerülhetjük, hogy megismételjük ugyanazokat a hibákat. Vannak azonban szabályaink, a diszkrimináció tilalmára vonatkozólag. Két irányelvünk is van, amely tiltja a diszkriminációt. Most az a dolgunk, hogy a tagállamokat felszólítsuk, hogy az, iránymutat, az irányelvek befoglaltokat hajtsák végre. Nincs szükség, véleményem szerint, újabb jogszabályokra. Ami a közös európai alap létrehozását illeti, beszéltem néhány civil szervezettel a témáról, mindenek előtt a spanyol öm, képviselettel. Ők úgy gondolják, hogy kontraproduktív lehet egy ilyen alap létrehozása, mert ezáltal gyakorlatilag felmentjük a felelősségük alól a tagállamokat. Már most vannak konkrét finanszírozási eszközöket, eszközök, ezeket kiegészíthetnénk az Európai Szociális Alappal. Olyan forrásokra gondolok, amelyek kifejezetten a romák társadalmi integrációját segítik elő, ezen túlmenően szeretnék még két, még két dolgot hangsúlyozni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az iskoláztatást megoldjuk. Számomra ez a legis legfontosabb szempont, mert ennek hosszú távon pozitív hatása lenne. Ha a gyermekek iskolába járnak, akkor okosabbak, műveltebbek lesznek, és nem csak a foglalkoztathatóságuk nő, hanem korán integráljuk őket a társadalomba, és, ezáltal, és emellett a különböző sztereotípiákat is felszámolhatjuk ezzel. Ez nyilván nem egyszerű, de fontosnak tartom, hogy minden tagállam tegyen azért, hogy ezek a gyerekek iskolába járhassanak. Spanyolországban már vannak erre vonatkozó tapasztalatok, azt láttuk, hogy ha a cigány gyerekek iskolába járnak, akkor javul a perspektívájuk. Emellett együtt kell működni a civil szervezetekkel is, azokkal, amelyek konkrétan a roma csoportokkal foglalkoznak, és a, amelyek sikra szállnak a romák eh, munkaerőpiaci integrációjáért. Köszönöm. Ájele Szender asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a számvevőszéknek a jelentést. Ez a jelentés egy nagyon érzékeny témával foglalkozik, átfogó, és pontos, ami az adatokat illeti. Nagyon bonyolult a helyzet. Más részről az adatok begyűjtése egy fontos szempont. Köszönöm Omázsé kollégának a jelentést, amely szintén nagyon átfogó. Csatlakozom ahhoz, amit López asszony elmondott az imént, Ugyanezen tapasztalatokra tettünk szert Spanyolországban. Ami a szembevőszék jelentését illeti kifejezésre szeretné, szeretném juttatni sajnálkozásomat a fölött, hogy csupán négy országgal foglalkozik a jelentés, mégpedig azon országokkal, ahol nagyobb roma közösségek élnek. Ez egyrészt különleges jelentőséget tulajdonít a jelentésnek, másrésztről viszont megakadályozza azt, hogy a többi meg nem említett ország romák integrációjával kapcsolatos problémáit tematizáljuk. Nem csak az említett négy országban vannak gondok, egész Európára kiterjedő elemzésre lenne szükség. Az említett problémák egyébként világossá teszik, hogy a kapcsolattartó helyek a tagállamokban vagy nem eléggé ismertek az adott tagállamokban, vagy pedig nem továbbítják a szükséges információkat. Az én frakcióm ezért úgy véli, hogy többet kell tenni e kapcsolattartó pontok területén az egyes tagállamokban. Ami az adatokat illeti, szeretném még a következőket elmondani. Támogatom a kollégák, illetve a nő fenntartásait. Sajnálatos tapasztalatokra tettünk szert. Sokszor a romák nem vállalják romami voltukat. Ez is akadályozza a megfelelő adatgyűjtést. Ezért is szeretném az Európai Bizottságot felszólítani arra, hogy működjön együtt szorosan a roma érdekképviseletekkel. Ezek a szervezetek léteznek, régóta működnek, és nagyon értékes információkat szolgáltathatnak egy olyan közösségre vonatkozóan, amelyet integrálni kell a társadalomba, mindenek előtt az oktatáshoz való hozzáférés révén. Ezt az integrációt kell támogatnunk a meglévő pozitív példák alapján. A cigány közösségek egyre láthatóbbá válnak a társadalmon belül, ezért támogatni kell őket más részről. Tisztelettel és megfelelő érzékenységgel kell hozzáállnunk ehhez a közösséghez és a problémáikhoz, azért, hogy az integráció sikeres lehessen. Ami az orvosi ellátást illeti, az egészségügyi ellátást és az oktatáshoz való hozzáférést, ugyanolyan esélyeket kell biztosítani e közösség tagjainak is, mint a lakosság többi részének. És ne csak negatív aspektusok kapcsán emlegessük ezt a közösséget. Köszönöm szépen, más nem kért szót, ezért a bizottság képviselője kap szót. Kántos úr van itt, azt hiszem. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Omágyi úrnak, a jelentéstevőnek, és López asszonynak, valamint Ayala Szender asszonynak az észrevételek, észrevételeket. Szeretnék Greten úrnak is köszönetet mondani, aki a széken belül a roma integrációs jelentésért felelős, és nagyon üdvözöljük a megfogalmazott ajánlásokat. Nagyon hálások vagyunk azért, hogy elismerik, hogy mind a tagállamok, mind a bizottság is a maga részéről jelentős előrelépést tett, a szakpolitikai kezdeményezések és a külön a roma integráció területén. A romák integrációja mindenek előtt tagállami kötelezettség. Ehhez a bizottság is hozzájárult az elmúlt évek során, a bizottság is jelentős szerepet játszott, Három pillérről beszélünk a támogatásban, az egyik a jogalap, a második a politikai kezdeményezések, a harmadik a finanszírozás. Néhány kulcsfontosságú kezdeményezést ki szeretnék emelni, a szembevőszék néhány ajánlására is kitérnék, és a jelentéstevő és a képviselők által tett észrevételekről is beszélnék majd. Először is, ami a jogalapot illeti, amiről hallhattunk már néhány szót, főként ami a diszkrimináció tilalmát illeti, a bizottság monitorozza a tagállami végrehajtást és a jogszabályok betartatását. Már két szabálysértési eljárást is indítottunk két tagállammal szemben, ami a politikai kezdeményezéseket illeti, a bizottság 2011-ben új keretet fogadott el a Nemzeti Roma stratégiákra vonatkozóan 2020 után. Tíz közös a tanács által elfogadott alapelven alapul ez és szükség van arra, hogy konkrét, de nem kizáró, nem exkluzív intézkedéseket tegyünk. Ez a keret a roma integrációra összpontosít különböző célzott intézkedések révén, amely amely intézkedések a, hivatottak a diszkriminációt megelőzni. Az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi ellátás, a lakhatás és a diszkrimináció elleni küzdelem képezik a főbb elemét, elemeit ennek a keretnek. A tagállamoknak évente jelentést kell tenni a bizottságnak, és a bizottság ezen jelentések alapján egy általános áttekintést készít, felméri az általános helyzetet Európában. A legutóbbi ilyen jelentést a bizottság 2016. júniusában tette közzé. Az európai szemeszter keretén belül az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásokat is megfogalmazott a tagállamok számára. Ezek között szerepelnek a romák integrációs kihívásaira vonatkozó ajánlások is. Ezek legutóbb, a legutóbb főként az oktatásra vonatkoztak. Ami a finanszírozást illeti, itt is van jelentős előrelépés. Először is, ami a 2014-2020-as keretet illeti, a finanszírozás és a politikai kezdeményezések között teljes az összhang, ezért a roma integráció, ahogyan a korábbiak során már hallhattuk, a 2014-2020-as keretben szerepelnek, konkrét finanszírozási prioritásaink vannak e, teren, e, e tekintetben. Vannak konkrét ex ante e, feltételek is, van egy feltételrendszer, várhatóan 2016. december végéig láthatjuk a kezdeményezések e, eredményét, ha nem érték el, nem teljesítették ezeket a követelményeket, akkor a bizottság a szabályozási keretnek megfelelően fel tud lépni, esetleg be is fagyaszthatja a vonatkozó forrásokat. Úgy hiszük azonban, hogy a vonatkozó ex ante feltételeknek meg fognak felelni azok a tagállamok, amelyek egyenlőre egy kicsit hátul kullognak. A civil társadalmat és a nemzeti roma kontaktpontokat is bevontuk a partnerségi megállapodások megszövegezésébe és a programok végrehajtásába. Emellett Számszerűleg is a szociális inklúzióra vonatkozó finanszírozás megnőtt 11,5 milliárdról a 2007-2014-es időszakban 22,2 milliárdra nőtt. A 2014-2020-as időszakra vonatkozóan láthatják tehát, hogy lényegében megdupláztuk a finanszírozást, amely a társadalmi inklúziót célozza. E teljes összegből, ahogyan említettem korábban, 1,5 milliárd konkrétan beruházási prioritásokra vonatkozik, olyan beruházásokra, amelyek a marginalizált perifériára szorult társadalmi közösségekre vonatkoznak, köztük a romákra. Több tagállam esetében volt ez jelentős, emellett 147 milliét, milliót szántunk a diszkrimináció elleni küzdelemre, emellett 21 milliárdra emeltük az oktatásra, egészségügyre, gyermekgondozásra, lakhatásra és szociális infrastruktúrára fordítható összeget. Vannak egyéb források is, 439 milliót fordítunk a rasszizmus, az intolerancia és a diszkrimináció elleni küzdelemre. Ezek konkrét ajánlásokhoz kapcsolódnak az FC alap felhasználásához kapcsolt ajánlásokhoz, amelyeket a tagállamok számára fogalmaztunk meg. Emellett egy további javulás következett be a tagállamoknak ugyanis a konkrét eredményekről be kell számolniuk, és mutatókat kell megfogalmazniuk, a marginalizált és um, hátrányt szenvedő társadalmi csoportokra vonatkozóan. Emellett uh, közös output indikátort uh, szeretnénk bevezetni a marginalizált uh, közösségekre vonatkozóan. Erre is forrásokat különítettünk el, Emellett a munkahelykeresést, az oktatást, a lakhatást és egyéb területeket is támogatunk. Ami az ajánlásokat illeti, négy ajánlást fogalmaztak meg a számbevőszék részéről a tagállamoknak, a bizottságnak is címeztek ilyeneket, hármat elfogadtunk ezek közül. A jelentéstevő és néhány résztvevő is szóvá tette a statisztikai adatokat az etnicitásra vonatkozóan, sok tagállamban jogi akadályok állnak ennek útjában, illegális ö, valakinek az etnikai hová, hová tartozását fértatni. Zárásképpen sok erőfeszítést tettünk a múltban, úgy véljük, hogy megvannak a szilárd alapjaink ahhoz, hogy a jövőben előrelépés történjen, de persze még sokat endőn. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük ezt a rendkívül átfogó beszámolót a bizottságnak és a jelentést is. Most pedig a szembevő székképviselőjének adom vissza a szót, hogy zárja le az eddigieket. Először is szeretnék köszönetet eh, mondani az önök jelentés készítőjének, és azt eh, tapasztalom, hogy sok mindent azonos módon látunk, eh, egyes esetekben teljesen azonosan. Szeretnék visszatérni először is a látogatott országok kérdésére. Valójában meg voltunk Egyesült Királyságban, Németországban, és a négy említett országon túl, de egyfelől az önök szakbizottsága és a parlamentje azt kéri tőlünk, hogy gyors jelentést készítsünk 13 hónapról, másfelől pedig azt is kérik, hogy még a teljesítményvizsgálatainkat is készítsük el. Ezért kellett választanunk a kettő között, de biztosíthatom önöket, hogy jártunk Szlovákiában, Görögországban, Franciaországban is, és azt a négy országot, amelyeket specifikusan auditáltuk, jártunk öt másik országban is, öt tagállamban. Ami a statisztikákat illeti, valóban ez egy nehéz ügy, nehez, nehézen kezelhető. Egyfelől megbízható adatokra van szükségünk, ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy legalábbis egyes tagállamokban a diszkrimináció még eh, nagyobb, hogyha valaki kinyilatkoztatja, hogy ő roma közösséghez tartozik. Ezért tettünk egy ajánlást, de tisztában vagyunk, hogy milyen nehézségeket jelent ez az ajánlás adott esetben. Végezetül pedig szeretném hang, hangsúlyozni azt, amit López Fontana asszony is mondott, az iskolázás a gyerekeknek szerintem a legfontosabb intézkedés, ami segíthet a roma közösségeket integrálni a saját társadalmainkba. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek és mindazoknak, akik hozzászóltak. Thank you uh, for that. And... Köszönöm szépen. Végezetül Omarzsi úrnak adom meg a szót, hogy lekerekítse a vitát, parancsoljon. Merci de... Köszönöm szépen a kollégákat, akik hozzászóltak a vitához. Köszönöm az észrevételeiket, amelyek mindenképpen figyelemre méltóak. Összességében úgy gondolom, hogy egyetértünk. Vagylóban vannak olyan pontok, ahol a megközelítések rendkívül bonyolultak. Az imént hangzott el. Én magam is feltettem magamnak azt a kérdést, hogy ez a statisztika problémát hogy lehet megoldani. Valóban van néhány tagállam, ahol ez adott esetben problémát jelenthet. Ugyanakkor, ha nincsenek adatok, akkor nagyon nehéz lenne elérni a kitűzött célokat a befogadás vagy az integráció területén. Azt is elmondhatjuk, hogy ha a diszkrimináció elleni küzdelmet vesszük, akkor van egy realitás, ami az, hogy nagyon alacsony a jelzése, alacsony fokon jelenzése a diszkriminációnak. És nagyon gyakran vannak országok, ahol már nem is mennek el a rendőrségre, tehát itt megint csak, amit látni kell, hogy Történtek jelentős előrelépések európai szinten, szabályozási és jogalkotási szinten. Ugyanakkor most a nehézség az az, hogy a tagállamokat rávezetni arra, és különösen egyes tagállamokat, hogy ezeket a rendelkezéseket, eszközöket alkalmazzák is, és valósítsák meg, ami már rend, megvalósítható. És fel kell lépni az, amit én, az ellen is, amit én intézményes diszkriminációnak nevezek, ez egy nagyon jelentős ö, ö, dolog ö, európai szinten, ez vonatkozik a romákra, de más ö, lakossági rétegekre is vonatkozik. Minden esetre nyitott vagyok a kollégák javaslataira, és a közeljövőben fogunk találkozni, hogy az álláspontunkat elmélyítsük. Köszönöm. Point of order. Csak egy ügyrendi kérdés. Csupán azt hiszem, azt hiszem, hogy mindenképpen utalni kell arra, hogy a Front Nacionálos kollégák akik annyira, akiket annyira izgatnak a romák nem, nem voltak ma itt. Igen, egyetlen napirendi pont vitájában sem vettek részt ma délelőtt. Köszönöm szépen ezt a kitűnő jelentést. Tovább is léphetünk a napirend 15. pontjára, ez a mai napirend utolsó napirendi pontja, a számvevőszék külön jelentésem. Eredményesen Irán nyitotta a bizottság az afrikai nagy tavak régiójában konfliktusok által sújtott lakosságnak nyújtott humanitárius segélyt. Először is megadom, átadom az elnöklést pozícióját, de előbb megadom Pinkston úrnak, Pinkston kollégának a számbábiszek részéről, hogy mutassa be ezt külön jelentést. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívót. Három pontban szeretnék beszámolni a, a auditról. Egy általános képet szeretnék adni, utána elmondom, hogy mire is koncentráltunk, és elmondom, hogy milyen eredményekre jutottunk. Lássuk tehát a globális környezetet az audit, a könyvvizsgálási folyamat a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozott azon hat ország tekintetében, amelyet a nagy tavak amelyek a nagy tavak régiójában helyezkednek el. 2015-ben az EU körülbelül 60 millió eurót fizetett ki, egyébként ez egy éves átlag, Összességében tehát 300 milliót fizettek ki. 50-50 százalékban ez a pénz az ENSZ szervezetek támogatására irányult, illetve ők használták fel a pénzt, a másik fele pedig a civil szervezetek segítségével került elköltésre, és a pénz nagy része al, majd további alszerződéses rendszerben került elköltésre. Lássuk az audit témáját és az audit kérdését, hatékony voltam. A pénz felhasználása, illetve hogy hogy eredményesen irányította a bizottság a humanitárius segét. Néhány prioritásról szeretnék beszámolni illetve az egyik prioritás az volt, hogy a nyomonkövetés megfelelő volt, és, e, és az utolsó kérdés az, hogy a célja itt a program elérte vagy sem. Lássuk az eredményeket. Milyen eredményre jutott a vizsgálatunk, arra szeretnék koncentrálni, mi szerintem a legfontosabb kérdés. Az összverdikt, vagy a végeredményi pozitív végeredmény volt, a nagy tavak térségére juttatott humanitárius segélyt a bizottság általánosságban eredményesen irányította. Ez a következtetésünk azért általánosságban, mert a mindig szót a számvevőszék jelentéseiben próbáljuk elkerülni. Hiszen mindig sosincsem. Ami az alapok allokációját és a prioritásokat illeti, arra a következtetésre jutottunk, hogy a megfelelő dokumentáció bizonyos esetekben hiányzik, és ezért néha nehéz a bizottsághoz bejut, benyújtott kérvények eh, összehasonlító elej, előnyét megítélni. Ilyen rendelkezett a bizottság kellő információval? Válaszunk az, hogy nem. És azt hiszem, hogy ezzel pedig az audit, és, tehát a vizsgálat és az eredményeinek fő ö, észrevételeire utalhatok. Két bekezdés szól egyébként erről, a 30. meg a 31. bekezdés. Mi tehát a legnagyobb kérdés? A legnagyobb kérdés az, hogy az EU, Európai Unió alapjait milyen haszonnal használják fel. És végezetül el tudjuk-e mondani, hogy az európai adófizetők pénzéből mennyi jutott el a végső kedvezményezettekhez tehát a menekültekhez. Tudjuk-e? Nem, nem tudjuk. Tudhatja a bizottság? Nem, ők se tudhatják. Azt tudjuk, hogy az Európai Unió adófizetői pénzéből kifizetett szolgáltatásokat meghozták, ezek a szolgáltatások teljesültek, de nem tudjuk megmondani, hogy az alapok hány százalékát fordították konkrétan a menekültekre, és hány százaléka került más célokra felhasználásra. A szolgáltatók és alszolgáltatók persze mind levonnak költségeket, de a donátor, tehát az Európai Unió számára nem tudható, hogy milyen költséggel járta, járta a szolgáltatói és alszolgáltatói rendszer működtetése. Következtetésünk pedig az, hogy az közpénzekből minél nagyobb rész jusson a kedvezményezetteknek, ez a fő cél, melyet biztosítanunk kell, és ez bizony néha problematikus audit csapatom, éppen ezért az overhead, vagy az üzemeltetési költségek próbált betekinteni, tehát hogy szeretnénk tudni, hogy az ENSZ élelmezésügyi programja vagy a civil szervezetek mennyit vontak le, de konkrét számokat egész egyszerűen nem tudtunk kapni, tehát nem tudjuk megmondani, hogy az Európai Unió adófizetőinek pénzéből mennyi érkezett meg végezetül a régióban lévő menekültekhez közvetlenül. Ezen a területen tehát még munka áll előttünk. Átfogólag azt mondhatjuk, hogy a segélyek hatékony felhasználásának kérdésével állunk szemben. És egy másik jelentésünkben, ez egy 2011-es jelentés, biztos többen emlékeznek még rá, a két nagy ENSZ jelentés közül az egyik volt ez, amelyben az EN segítségével a konfliktusokat, konfliktus sújtott országoknak nyújtott segélyek hatékonyságát vizsgáltuk meg. Nos, erre a jelentésre utalok vissza. És amikor a Sunday Times-ban, a május 15-i Sunday Times-ban Georgieva biztos asszonynal olvastam az interjút, azt állapítottam meg, hogy a mi nézetünk és a bizottság nézete egyezik, idézem Georgieva asszonyt a Sunday Times interjúból, azt mondtam, egy további milliárd dollárt biztosíthatunk a humanitárius válság frontvonalában dolgozók számára azáltal, hogy az overhead vagy a járulékos költségeket 35%-kal csökkentjük. A bizottság alelnöke és a biztos tehát teljesen ugyanazon a véleményen van, mint a számvevőszék ebben a kérdésben. Az overheadek vagy a járulékos üzemeltetési, működtetési költségeket pontosan ismernünk kell, és egyben csökkentenünk kell. Jelentésünk, külön jelentésünk két legfőbb üzenete éppen ez. Hosszú út áll előttünk, de úgy gondolom, hogy az Európai Unió nak aktívabb szerepet kell játszania, és nagyobb elvárásokat kell megfogalmaznia. A giventék az adok-kapok dinamikájában azt hiszem, hogy az európai adófizető sokat ad és keveset kér cserében. A másik észrevételünk a monitorozás, a nyomon követésre vonatkozott. Itt elsősorban pozitív eredményre jutott a vizsgálatunk, volt bizonyos késedelem, de a monitoring összességében kielégítő volt. Utolsó kérdés, a projektek elérték a céljukat? Válaszunk az, hogy igen, a projektek elérték a kitűzött célt, tehát a humanitárius segít, segít hatékony módon lehetett eljutatni az érintettekhez. Végezetül az azára mondandomat, hogy hálás vagyok a bizottság pozitíve válaszáért a jelentésünkre, és köszönöm Miroslav Posnak, az e- a parlament előadójának az átfogó és minden részletre kiterjedő jelentését, és köszönöm elnök úr az ön, illetve a képviselők figyelmét. Köszönöm szépen. Már is megadom Pos úrnak, az előadónak a szót. Parancsoljon, képviselőtársam. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt um, számvevőszéki um, számvevők, uh, Pinkston úr, kedves kollégák. Először is Pinkston úrnak tartozom köszönettel ezért a precíz és kiegyensúlyozott jelentésért. A számvevőszék jelentése megmutatta, hogy a nehéz helyi feltételek ellenére az Európai Unió eszközeit hatékonyan lehetett felhasználni. Azon eszközöket, amelyeket a régióban humanitárius segítségnyújtásra használták. Mi a Költségvetési Szám ellenőrzési szakbizottságban mindig azon dolgozunk, hogy javuljon a helyzet, de nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyjuk a reális helyzetet, a valóságot Afrika ezen térségében. Meglepő helyzetek jöhetnek létre itt a nagy tavak térségében. Júniusban például a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő aggasztó helyzetről állásfoglalást fogadott el a tisztelt ház után a delegációt szerveztünk oda. Nos, azt látjuk, hogy a régióban több tízezer ember kényszerül menekülni, mert a milíciák, a katonai, a felfegyverzett csoportok terrorizálják a lakosságot. Számos embert az újabb lázadások kapcsán mészároltak le. Ezt a helyzetet nem sikerül megoldani a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányán való együttműködés nélkül, és persze be kell vonni a nemzetközi szervezeteket, a humanitárius szervezeteket. A humanitárius kiadások csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha az EU más szakpolitikájával is koherensek vagyunk, tehát az agrár, a kereskedelmi vagy az éghajlat politikákban is ki kell térni ezekre a szempontokra. Néhány észrevétel a jelentésemből. A bizottság egyik prioritása abban rejlik, hogy a linking relief developmentet érvényesítsük, azaz a különböző szakpolitikákat kapcsoljuk össze, ám ez a helyi akadályokba ütközik néha. Javaslatom, hogy egy szolgáltatói platformot hozzunk létre, ahol az egymás után következő fellépéseket lehet biztosítani. Hiszen, hogyha ez nem jön létre, akkor fatális következményekkel járhat ez a gazdasági hatékonyság szempontjából. Voltak éppen tehát pénzt dobunk ki az ablakon. Mukwege úr, a 2014-es Szaharov díjazott saját élete életével is tanúbizonyságot tett annak kapcsán, hogy milyen fontos szerepet játszanak a segélyek kórházában, a segélyek elestével egész egyszerűen nem tudott mindenkit már gyógyítani, csak az akut betegeket. Fontos, hogy a partnereink jelentéseit és elszámolását civil szervezetek vagy enszervezetek ezek nyomon kövessük, és kérem az Európai Bizottságot, hogy ezen reporting vagy beszámolási rendszer átláthatóságát javítsuk, és a jelentéseket pontosabbá tegyük. A bizottság rendelkezik rendszeres beszámolói rendszerrel, de ennek ellenére meg vagyok róla győződve, hogy hosszú távon az éves jelentéseket kell elemezni, máskülönben ez az igazgatási döntéseket befolyásolhatja. Engedjenek meg még egy észrevételt. Meglepett, hogy nem mondjam, meghökkentett, hogy a bizottság nem tudja a teljes humanitárius segítségnyújtás teljes összegét nyomon követni, és a legjobb gyakorlatokkal sem rendelkezik megfelelő információval. Hasznosnak tartanám, hogy ha a bizottság a jövőben a számvevőszék erre vonatkozó jelentéseit jobban megfontolná. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Linda, tudom, én menned kell, tehát neked adnám meg a szót. Bocsánat, utána valóban el kell mennem, de hát itt vannak a munkatársaim, ők meg fogják majd hallgatni helyettem a válaszokat. Szeretném megerősíteni, amit a jelentéstevő az imént mondott, a nagyon nehéz helyzetről a nagy tavak vidékén. Magam is jártam ott, és a saját frakcióm is rengeteget foglalkozik a humanitárius válsággal, amely ebben a régióban uralkodik. A parlament júniusban egy nagyon fontos állásfoglalást is elfogott, elfogadott ebben a témában. A táborokban szörnyűséges, szörnyűséges helyzet uralkodik. Ez egy elfeledett konfliktussá válik a világon. A világon most már annyira elszaporodott a konfliktusok és humanitárius válságok száma, hogy most már meg is feledkezünk a nagy tavak régiójáról például. Nagyon örültem a nyolcas javaslatnak, ajánlásnak a jelentésben, miszerint többet kell beruházni a rehabilitációs támogatásba. Sokan már a táborokban születnek gyakorlatilag, és még mindig humanitárius válságként kezeljük ezt a helyzetet, miközben ez egy hosszú távú probléma. Az oktatást is érinti, gyermekek sorsát. Mukwege urat is meglátogattam tavaly, ő nyerte ugye el a Szaharó díjat, és azt mondta nekünk, hogy az ECO-ból kapott ugye támogatást, de hát ez a forrás rövidtávú tűzoltásra jó, de neki hosszú távú beruházásra van szüksége a kórházban. Fejlesztési pénzekre van szükség ezen a területen azért, hogy megfelelő kórházi ellátást tudjanak például biztosítani. Tudom, hogy a bizottság sokat tett, megpróbálták megoldani a problémát, a pánzi kórház esete azt hiszem most már eh, megoldottnak tekinthető. Minden esetre a fellépéseinket jobban össze kell hangolni. Haitiban is ezt láthattuk, más katasztrófa sújtotta területeken is előkerült ez a probléma. És végezetül úgy hiszem, az adófizető joggal várhatja el, hogy megfelelő helyre kerüljön a pénz, és hogy ezt bizonyítsuk is. Az operatív költségek jóval magasabbak veszélyes helyeken, veszélyes területeken. Nehéz egyáltalán rábírni a munkatársakat, hogy oda menjenek. Az operatív költségeket tehát ilyenkor látni kell. Nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy biztonságos országot egy olyan országgal, ahol szintén eh, katasztrófa sújtott területek vannak, de ahol veszélyes a helyzet, mint a nagy tavak régiójában, hiszen a humanitárius munkatársakat is védeni kell. Nem tudom, hogy ez mennyiben tükröződhet a költségvetésemben. Köszönjük, Linda! Most a bizottság következti, Gimauró úr van itt, azt hiszem, vagy Gimauró asszony a bizottságtól, nem? Ön nem hölgy, Köszönöm szépen, Marko Panigáli vagyok az ECO, főigazgatóságtól. Először is szeretnék köszöntet mondani Pinkston úrnak, a számvevőszék tagjának a jelentésért, és Posé úrnak is, aki jelentéstevő ugyanebben a témában. Ami a bizottságot illeti, szeretném, hogy elmondani, hogy hálásak vagyunk a rendkívüli jó együttműködésért, amit tapasztaltunk a jelentés előkészítésében. Számos ülés csere volt közöttünk, és így jutottunk el ehhez a jelentéshez, ami mindenképpen egy pozitív jelenség a bizalomról tesz tanúságot. Ez megnyilvánult a számvevőszék tagjai részéről és az Európai Parlamenti eh, tagjai részéről is. Különösen az az ötlet, hogy eh, a ezen a területen ugye segélyek kerülnek alkalmazásra, és ezek általában, ahogy kiderült, hatékonyan kerülnek felhasználásra. Nagyon fontos megérteni, amiről már volt szó, hogy egy olyan területről beszélünk, ami konfliktusokkal terhelt, tehát a nagy tavak vidéke nem egy egyszerű terep, nem egyszerű ott működni, vagy akár segítséget nyújtani a lakosságnak. Éppen ezért vannak megállapítások, amiket hangsúlyoztunk a jelentésben, különösen erre a vidékre, illetve hasonló jellegű területekre vonatkoznak, míg vannak, amik kevésbé alkalmazhatóak a világ más részein, ahol lehet úgy segítséget nyújtani, hogy viszonylag könnyen. Különösen fontos figyelembe venni azt, hogy egyes észrevételek, amelyek teljesen helyén valóak, és a világ más vidékein nem vonatkoznak, például a rehabilitáció, fejlesztés, ezt mindig annak fényében kell vizsgálni, hogy mi az, ami lehetséges, hogy potenciálisan elérhető az adott területen. Ez különösen azért fontos, mert bizonyos biztonsági feltételeket, stabilitási feltételeket is teljesíteni kell, mert egyébként nagyon kevés az esélyünk a pozitív eredményre. Akárhonnan is nézzük, a bizottság üdvözli a jelentést, ahogy elmondtam, pozitív hangú a jelentés, de lehet kicsipegetni bizonyos elemeket, és egy stratégiát is ki lehet építeni ezek köré. Vehetjük úgy, hogy ez nem arra vonatkozik, hogy hogyan változtassuk meg a, a fellépésünket ezeken a területeken, hanem inkább arról van szó, hogy javítsuk, igazítsuk hozzá azokat az elemeket, amelyekre már itt említésre kerültek. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy lehet javítani azt a módot, ahogy a különböző javaslatokat megvalósítjuk, illetve ahogy ezeket kezeljük, össze is hasonlíthatjuk ezeket, és át meg lehet vizsgálni, hogy hogyan azonosíthatóak jobban az egyes konkrét javaslatoknak a költségei. Amit szeretnénk meg felvetni, és amit nem vagyunk képesek azonosítani, a különböző költségtípusokat. Itt azért relativizálni kell véleményem szerint, mert tudjuk, hogy a végkedvezményezettek az alapokból mennyi összegeket kapnak. Itt erre vannak különböző számítások arra is, hogy a rezsiköltségeket fent megállapítsuk, de azt is pontosan tudjuk, hogy melyek az térítésre jogosult költségek. Nagyon sok minden függ attól, hogy milyen típusú projektről van, milyen fellépés, mely térségben kerül ez megvalósításra. Vannak, ahol magasabbak a költségek, mert esetleg a közlekedési, szállítási költségek már önmagukban magasabbak, nehezen elérhető különböző biztonsági megfontolásokat is figyelembe kell venni, és vannak területek, ahol ez sokkal olcsóbb és könnyebben megy. Szeretnék még rámutatni arra, hogy a bizottság ezeket a javításokat, vagy a nyolc mód, ajánlást, amiről szó volt, nem most kezdte, hanem ez egy folyamatos munka volt. A bizottság már ezek közül már korábban is volt, amivel foglalkozott. Konkrétan fogalmazva az ECO főigazgatóságon kialakítottunk egy munkacsoportot, amely megvizsgált minden egyes ajánlást, amely megfogalmazásra került. Ezek közül vannak olyanok, amelyek egyszerűek, mert már vagy meg is valósítottuk, vagy a megvalósítások folyamatban van vannak más javas ajánlás, ajánlások, amelyekhez sokkal intenzívebb munkára van szükség, és nem csak egyedül kell megoldanunk, hanem más érintettekkel együtt kell dolgoznunk, például a, a DEFCO főigazgatósággal, vagy akár az ENSZ-el is ez a politikánknak a része, hogy együttműködünk átlátható módon az ENSZ-családhoz tartozó szervezetekkel és partnerekkel, civil szervezetekkel, egyebekkel. Ez nem egy olyan dolog, amit egyoldalúan meg tudnánk változtatni, különösen például, amikor a fáfáról van szó Látjuk, hogy megvan az ENSZ részéről a partner, hogyan tudjuk javítani a jobb jelentéstevést, az átláthatóságot, de ezt csak rövid időn belül magunktól nem tudjuk elérni. Szeretnék még emlékeztetni az utolsó észrevétel kapcsán arra, hogy ez a jelentés megvitatásra került a tanácsban is, a tanácsnak is vannak ajánlás tervezetei, lehet, hogy ma fogják elfogadni őket. Ők is említették a jelentésnek a pozitív hangját, és elismerték az Ekon által végzett munkát, de még van mit javítani. Elnök, Pinkstall úr majd pedig választ leállni lehet majd a felvetésekre. Köszönöm, elnök úr, miután közeleg az ebédidő, nagyon rövid leszek. Nincs igazán mit hozzátennem ahhoz, amit az elnökség elmondott, illetve a fejlesztési körökről a rehabilitáció fejlesztés vonatkozásában. Eml- az idő miatt nem, nem tértem ki ezekre. Természetesen egyetértek azzal, hogy a rezsiköltségek esetében figyelembe kell venni a nagyon rendkívüli speciális helyzeteket, vagy körülményeket. De ha a bizottság azt mondja, hogy megvannak, rendelkeznek az adatokkal, a számokkal, és tudják pontosan, hogy mi te, mennyit tesznek ki a revcsi költségek, akkor ezt értem, csak egy kicsit nem értem, hogy miért nem akarják az ámakat átadni. Ez nem, nem gond, az nagyon jól értjük, értjük, jártunk a helyszínen, voltunk a táborokban, tehát elég jól ismerjük, és tudjuk, hogy vannak rendkívül nehéz területek, és hogy a 7%-os szabály az nem egy kül, kőbevésett valami. Ez önmagában nem probléma. De ha a bizottságnak megvannak a szavai, az adatai, akkor, ha, és ezt nem adja át a parlamentnek, akkor itt mégiscsak van egy átláthatatlansági probléma. Tehát itt átláthatónak kellene, hogy legyen. Ezek az uniós adófizetőknek a pénze, és joguk van, hogy tudják, hogy a pénznek mennyi része kerül valóban a azon, azokhoz a menekültekhez, akik szörnyűséges körülmények között élnek. Tehát itt mégiscsak szükség lenne az átláthatóságra legalább a parlament irányába. Az én véleményem szerint, ez a számvevőszék véleménye, hogy ezt azért sikerült tisztázni, Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételeket is. Köszönjük a válaszokat. Végezetül megadom Pos úrnak, előadónknak a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez a vita világosá tette, hogy a számvevőszék egy nagyon kiegyensúlyozott jelentést készített el. Egy dologban nem vagyok biztos, hogy a az üzemeltetési költségek eh, csökkenésére vonatkozó kérésünket meg tudjuk-e valósítani, már pedig eh, erre nagyon nagy szükség volna egy ilyen konfliktus zónában, mint a nagy tavak térsége. Köszönöm a számvevőszéknek a munkáját. Azt remélem, azt reméltem, hogy eh, <clears throat> azt hittem, hogy sokkal bonyolultabb lesz a helyzet. Köszönöm szépen, köszönöm Pos úrnak a kitűnő jelentést, köszönöm a vitát. Mennem kell, úgyhogy lezárom az ülést. Az utolsó két napirendi pont, az egyebek napirendi pontja, illetve a következő ülések, ezt pedig megtalálják a napirendben. Köszönöm.